Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák! Folytatjuk a szakbizottság ülésünkkel, amelyet tegnap, tegnap elkezdtünk, és ma délelőtt tovább dolgozunk. Nagyon örülök, hogy egy ilyen korai időpontban az új év első ülésén már meg is látogat bennünket, a mezőgazdasági kérdéseket felelős biztos úr, Volcsakovszki urat üdvözlöm itt nagy szeretettel az Agri Szakbizottságban. Természetesen nagy izgalommal és várakozással várjuk az ön beszámolóját, az ön álláspontját a az idei évre előirányzott fontos döntések tekintetében ugye a, a az MFF a pénzügyi eh, tervezetek esetében szerencsére a mi oldalunkon áll, és a igencsak eh, komoly és eh, mindenféle csökkentés nélkülöző agri, mezőgazdasági költségvetési tételeket támogatja épp úgy, mint mi, és jó lenne, hogyha az egyéb reformok és döntések tekintetében is itt jó döntések szülessenek, ehhez kell a szoros együttműködés, folyamatosan tartsuk a kapcsolatot, eh, tájékoztasson bennünket a lépésekre. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy már az év ilyen korai időpontjában eljön hozzánk. De akkor, eh, tehát beszéltünk ma a KAP reformról, aztán az átmeneti szabályozásról, mert tegnap is szó esett erről. Aztán itt van a termelőtől a fogyasztóik stratégia, a, igaz, hogy nem ön az illetékes biztos, de mégiscsak a mezőgazdaságot nagy mértékben fogja érinteni ez a stratégia, és egyáltalán, hogy a zöld megállapodás milyen e, befolyással lesz a mezőgazdaság és erdészeti ágazatra. Úgy gondolom, ezek lesznek a legfontosabb pontok, amelyekkel a mai napon e, foglalkozni szeretnénk a biztos úr társaságában. Itt 15 percre adnám meg egy bevezetőhöz a szót a biztos úrnak, aztán két-két percben a koordinátorok kapnak meg a szót, majd egy-egy percben bármelyik másik képviselő is szót kérhet, de akkor most megadom a biztos úrnak a szót. Köszönöm szépen. Én is nagyon örülök, Spotykamy się w komisji, bo te kontakty, te spotkania i, i... Hogy ilyen hamar tudtunk találkozni. Ezek a párbeszéd formájú a találkozók nagyon fontosak számomra az Agri szakbizottsággal. Azért is mondom ezt, mert már még csak néhány napja kezdtem el dolgozni, de hát ezek mind fontos témák, amelyekről beszélnünk kell, úgyhogy még egyszer köszönöm szépen a meghívást. Mindannyian tudjuk, hogy az Európai Parlament foglalkozott már ezekkel az ügyekkel. Az új Európai Bizottság első heteiben a Green Deal az egyik legfontosabb témánk, nagyon ambiciózus célokat fogalmaztunk meg a klímasemlegesség megvalósításának érdekében. Ezek az intézkedések kiterjednek a mezőgazdaságra is, sőt a mezőgazdaság nagyon fontos szerepet tölt be a céljaink be megvalósításában. Óriásiak tehát a kihívások az európai mezőgazdaság számára is, és ezért nagyon sokan aggályokat, aggodalmakat fogalmaztak meg. Fontos találkozókra került sor, és von der Leyen asszony megbízott engem azzal, hogy találkozókat szervezzek minden egyes tagállamban. Négy találkozóra már sor is került. Remélem, hogy a többit is mi hamarabb meg tudjuk szervezni. Most éppen a soros elnökséggel, Horvátországgal kezdtem a sort, ott nagyon sok gazdával, szervezetekkel is alkalmam nyílt találkozni. Találkoztam a horvát miniszterelnökkel is, és aztán Németországban is jártam, ahol zöld hetet szerveztek, ott rengeteg bilaterális találkozóra került sor, aztán Ausztriában jártam, ott is egy kiállításon, egy vásáron jártam, és rengeteg mezőgazdasági vállalkozás képviselőivel is találkoztam. Tehát csoportokkal, gazdaszervezetekkel, mezőgazdasági vállalkozókkal. Ezek mind-mind olyan találkozók, amelyeknek köszönhetően sokkal szélesebb kontextusba tudtam helyezni az európai mezőgazdaság gondolatát. Lengyelországban is sort kerítettem ezekre a találkozókra, és azt kell, hogy mondjam, hogy igenis, és a gazdák támogatják a Green Deal-t. Látják, hogy miért fontos egy környezetbarátabb mezőgazdaságban gondolkodni, és értik azt, hogy hogyan lehet így is növelni a standardokat, a termelékenységet, amellett, hogy kiegyensúlyozott megoldást javasolnak. Igaziból itt a félelmek nem ehhez kapcsolódnak, hanem a megfelelő pénzügyi háttér aggasztja őket. A kap sajnos továbbra is napirenden van a kap finanszírozása, és ezzel kapcsolatban a 2018-as bizottsági javaslatra hívnám fel a figyelmet. Én egyébként önök előtt is elmondtam, hogy meg fogom védeni ezt a költségvetés tervezetet, hogyha ezeket csökkenteni akarják, mert van ilyen mm, gondolat is, de nem fogom megvédeni a növelési eszközöket. Nagyon sok miniszterrel, mezőgazdasági miniszterrel is beszéltem. A legfontosabb az lenne, hogy tagállami szinten erősítsük a mezőgazdaság támogatását. Azt látom egyébként, hogy a mezőgazdasági miniszterek részéről hajlandóság nyilatkozik a tagállami támogatásokra, Természetesen ez nem csak az ő felelősségükbe tartozó döntés, ez mindenképpen pozitív jelként értékelhető, és három mezőgazdasági miniszter is nyilatkozott ebben az ügyben. Németország, Franciaország és Spanyolország mezőgazdasági miniszterei beszéltek erről, és ez mindenképpen jó jel. A bizottság részéről Szerintem legközelebb többet fogok tudni mondani, mert hogy most végezzük a szükséges elemzéseket, értékeléseket, amelyek egyébként a következményektől is függenek, tehát a Green Deal hatását kell felmérni a közös agrárpolitikára. Tehát mindezeket még egyenlőre vizsgáljuk, elemezzük, Egyébként pedig erre vonatkozólag van egy nagyon jó európai parlamenti állásfoglalás is, úgyhogy önök is helyesen mondták azt, hogy a Green Deal prioritása és annak a hatásai a mezőgazdasági politikára kell, hogy jelentsék számunkra a prioritásokat. Erről az elemzésről szerintem a következő találkozónk során tudunk majd elmélyült beszélgetést folytatni. Ahogyan elmondtam már, itt egy költségvetési kérdésről van szó. Amennyiben a Green Deal lesz a költségvetési tárgyalások alapja, hogyha további költségvetést szeretnénk adni a Green Deal céljaira, akkor elképzelhető, hogy ebben is megegyezése kell törekednünk. A második pillérbe, illetve az ökoprogramokba, az első pillérbe szeretnénk beruházni, de ehhez politikai megállapodása van szükség, ami egyébként úgy tűnik, hogy nem lehetetlen. Több dologra is szeretnék most kitérni amelyekről egyébként szó volt a meghallgatásom során is. Az első ilyen az ökoprogramok, illetve azok az elvárások, amelyeket az Európai Bizottság készített elő, és amelyekből a tagállamok választhatnak majd különböző ökoprogramokat. Készüljünk tehát fel erre a listára, és vizsgáljuk meg hogy a bizottság részéről vannak-e erre vonatkozó javaslatok. Mi, mi hamarabb készen fogunk állni arra, hogy ha amennyiben van politikai akarat, akkor ezeket beterjesszük. És esetleg változtassunk a projekteken is. Ami az ökológiai átállást illeti, ezzel kapcsolatban már vannak tanulmányaink, persze nagyon sok munka vár ránk, hiszen az ökogazdálkodás nagyon különbözőképpen áll a különböző tagállamokban. Egyébként Ausztriában sokat beszéltünk erről az ottani találkozóim során, és hát egy problémára is fényderült. derült mert ezeknek a vállalkozásoknak egy része elveszíti a státuszát, és gyakorlatilag nagyon nehéz számukra azt bizonyítani, hogy a szűkebb értelmezésnek, a szűkebb követelményrendszernek is meg tudnak felelni. Olyan cégekről van szó, amelyek nem rendelkeznek megfelelő ugaron tartott földekkel, és hát nincsenek meg azok a feltételek, amelyek ezt biztosítanák. Voltam ilyen cégeknél egyébként, ahol az állatjóléti intézkedések tökéletesen megfeleltek a követelményeknek, a szarvasmarhák szabadon legeltették, de nincsenek meg azok a legeltetési feltételek, amelyek megkövetel, amelyeket a biogazdálkodási igazolások megkövetelnek. Tehát próbáljuk meg igazságosan megoldani ezt a problémát, anélkül, hogy szem előtt, szem előtt tévesztenénk az ökogazdálkodást, és ugyanakkor próbáljuk meg ezeket a különleges helyzeteket is figyelembe venni, hogy ne veszítsük el ezeket a nagyon jó és értékes cégeket. Sokat beszéltünk egyébként a találkozók során a birtokkoncentráció problémájáról is. Erről is esett szó, akkor, amikor még a korábbi jogalkotási ciklusban Miller képviselő um, egy jelentést is készített erről. Az Európai Uniónak egyébként nem áll hatáskörében az Európai Uniós tulajdonviszonyokra hatással lenni. De ettől függetlenül azért dolgozunk azon, hogy a különböző feltételeket átlássuk, és elkerüljük azt, hogy a tagállamokban túl nagy birtokkoncentráció alakuljon ki. A bevált gyakorlatok cseréje mindenképpen jó ö, eszköz, mert bizony azt kell mondjam, hogy a helyzet úgy néz ki jelenleg, hogy 3%-a a földtulajdonosoknak tulajdonolja a földet több mint 50%-át. Ez pedig semmiképp sem mondható pozitív jelenségnek, úgyhogy kedves parlamenti képviselők, azt hiszem, hogy egy másik cél is fontos számomra. Ferrero biztossal is találkoztam már ebben az ügyben, hiszen ő a regionális biztos. Nem a kap kell legyen az egyetlen eszköz a kezünkben, amelyen keresztül a vidékfejlesztést megvalósítjuk. Itt van a kohéziós politika is. És hát ez is hozzájárul nagy mértékben a mezőgazdasági fejlesztéshez, hiszen minden országban a kohéziós politikán felül is még jobb szinergiákat kell kialakítanunk, erre még azért van mozgásterünk, és ezt a gondolatot egyébként többen is támogatják. Azért is mondom ezt, mert a találkozóimból is kiderült az, hogy igen, sokan látják a helyzetet, és nagyon sokan úgy gondolják, hogy a kohéziós politikából is segíteni kell a vidék ügyét. Ez egy fontos téma, amelyel még szintén foglalkoznunk kell az Európai Bizottságban is. Még egyszer köszönöm szépen, hogy meghívtak, és várom a kérdéseket. Köszönöm szépen, köszönjük biztos úr ezeket a bevezető szavakat. És hát itt nem csak egy előkészített papírból olvas itt fel, hanem az elseltek tapasztalatairól is beszél például az ökológiai gazdálkodás Ausztriában, ott azért fájdalmas döntések elébe néznek, és ezek olyan fontos kérdések, amelyeket is foglalkoznunk kell. Akkor most a koordinátorok kapják meg a szót, Herbert Dolfman két percben. Köszönöm szépen, biztos úr, örülök, hogy eljött, szép jó reggelt kívánok! És köszönet azért is, hogy, hogy a kapreform céljaira is utalt, hogy milyen célkötőzéseket kellene nekünk itt szem előtt hogy egyetem mi a célja, néha az a benyomásom, hogy tíz évvel a közvetlen kifizetések bevezetése után itt, itt gyakorlatilag egy pénzelosztási fejős tehénné vált a kap, és e, e, már a célt is szem előtt tévesztettük, hogy egyáltalán miért kapjuk, vagy miért osztjuk szét a pénzt, mit támogatunk ezzel, és Ön ezért pár dolgot említett, például a családi mezőgazdasági üzemeket kívánunk támogatni, akik ténylegesen a földművelésből élnek, e, vagy, vagy nagyobb vállalatokat. Igen, értem én, hogy itt a jogalkotói hatáskör azért sok esetben a tagállamoké, de mégiscsak e, hogyha több ezer hektáros e, nagy mezőgazdasági üzemeknek nem adunk támogatást, akkor ezek nem fognak tudni fenntarthatóan gazdálkodni, és egyszerűen a mi kapunk az, ami kiprovokált ezt a helyzetet, ezt a fajta koncentrációt. Én azt gondolom, hogy fontos a fiatalokra is koncentrálni, az innovációra, a fenntarthatóságra, is. egyáltalán a vidéki területeket, a régiókat komolyan támogatnunk kellene. Egy kicsit szem előtt tévesztettük a lényeget. A vidéki területeken szükség van a mezőgazdaság üzemekre, a gazdákra, és tényleg jó lenne, hogyha az ott élők tudnának élni a földjeikből, és ezt eh, középpontba helyeznék a kap esetében. Aztán a zöld megállapodásról szó illetve a termelőtől a fogyasztóik stratégiáról. Eh, fontos, hogy eltekintetben a mezőgazdaságnak a kispadról nézze a történéseket, hanem a parlamentben és a bizottságban is az most a benyomásom, hogy mások eh, viszik előre ezt a témát, akarnak ugyan a gazdákkal beszélni, de a döntéshozatalban nem kívánják bevonni őket. Ez a farm to fork stratégia a fogyasztóig, a termelőtől, ez, ez mindenképpen mezőgazdasági téma, és, és hogyha a gazdákat nem tudjuk bevonni ebbe a zöld megállapodásba, akkor annak nagyon komoly következőn lesznek, éppen ezért önre appellálok, hogy igen, az ő képviseletük legyen megoldva. Köszönjük szépen! Benvenuto. Köszönöm szépen, elnök úr, és kedves biztos, köszöntöm Önt, és nagyon örülök annak, hogy a felszólalásában nyomon követte azt, ami a meghallgatás során is elhangzott, az ökoszkím folytatásával kapcsolatban, illetve a célok meghatározásánál össze kell hangolni a nagy környezetvédelmi kihívásokat, a New Green Deal-t és a mezőgazdaság ügyét. Ehhez ambiciózus célokra van szükség, európai szintű irányításra, nem szabad, hogy a tagállamok kezébe visszaadjuk a kapot. Nagyon örülök annak, hogy ön most ezt a fajta megközelítést támogatja, de ahogyan Dorfman úr is elmondta, a Farm to Fork stratégia. Nagyon szép, de azt nem lehet elvárni a gazdáktól, hogy újabb és újabb kihívásoknak, feltételeknek feleljenek meg az új kap, a Green Deal kapcsán, ugyanakkor kevesebb pénzből valósítsák meg mindezt. Ezen kívül pedig fontos az, hogy a stratégiákat egységesen kezeljük, és mindent megtegyünk annak érdekében, hogy ténylegesen a gazdák álljanak a központban ön is beszélt arról, hogy egy ösztönző politikára van szükség, nem pedig büntető politikára. A gazdákat arra kell ösztönöznünk, hogy többet tegyenek, és ezért a Green Deal szerintem egy lehetőség számunkra, és nem szabad, hogy büntetésként lássuk azt. Ezen az úton szeretnénk tovább haladni, önnek jó munkát kívánunk, persze nem könnyű a feladat, és ahogy a nálunk is a különböző szakbizottságokban különböző a álláspontok vannak itt a parlamentben, önöknél is nyilván a bizottságon belül különbözőek a hangsúlyok, de hát azért csapatmunkára van szükség. Köszönöm. Müller kolléga, tessék, köszönjük szépen, hogy eljött a zöld hétre, biztos úr. Köszönjük, hogy eljött Németországban és a bevezetőjében is ezeket a német szavakat hallottuk. Hát ez a zöld hét, ez nagyon rossz hangulatban te talán érezte ön is, hogy a német gazdák, még talán soha nem voltak ilyen pessimisták a szölt héten, itt német oldalról félnek a túlszabályzástól, és azt látjuk, hogy a fiatal gazdák egyszerűen elveszítik a lehetőséget, és sokan nem gazdálkodnak tovább. Igen, európai szinten kell, és tudunk is sok mindent szabályozni, de mennyire tudja ön azt biztosítani, hogy egyfajta uh, a zöld megállapodásra szemben is a már elérteket megvédő stratégiába váljon a kap. Mindenki tudja, hogy az éghajlatvédelemből, a környezetvédelemből ki kell venni a mezőgazdaságnak a részét. Örülnénk, ha erre a források is rendelkezésre állnának, de attól tartunk, hogy az ígéretek ellenére sem fogjuk megkapni a pénzeket, ugyanakkor túlságosan komoly szabályozási terheket rónak majd a gazdálkodókra. Aztán egy hatástanulmányt ígértek a bizottság részéről, hogy ez tényleg E, elvégzik, akkor kérem, hogy minden tényezőt, paramétert vegyenek figyelembe, például a növényvédelem a csökkentése, a trágyázás csökkentése, az állat jóléti rendelkezések, ezek mind-mind költségeket jelentenek a gazdák számára, és nekik kell állni a számlát. Fontos lenne, hogy itt tényleg mindent többletköltség ként szóba jövő dolgot figyelembe vegyük, és a hatástalan ez is helyet kapjon, ez nagyon fontos lenne, hogy itt valamiféle kiegyenlítést uh, teremtsünk a gazdák számára a többletköltség miatt. Aztán ott vannak az ökorendszerek. Tudják, hogy Németországban jelenleg a biotej átvételét leállították, gyakorlatilag nem lehet a piacra vinni magasabb áron legalábbis a biotejet. Tehát te piac is kell, hogyha mindent biókét akarunk eladni, akkor ezt valaki vegye is meg a piacon. Köszönöm szépen Holzin kolléga, köszönjük biztos hogy eljött hozzánk, múlt hét óta tudom, hogy közös álmunk van a, az ökológiai gazdálkodás terén együtt gondolkodunk, de térjünk vissza a kapreformra. Hát többször is említették már azt, hogy az elődjének már megkaptuk ugye a javaslatait, a tervezet, az év végéig megpróbáljuk ezt meg is valósítani. Ugyanakkor ugye bejött a Green Deal, megjött a termelőtől a fogyasztóik stratégia, és hát nem tudom, hogy ezeket hogy lehet majd összeegyeztetni. Itt ugye homályosan azt hangzott, hogy majd a triológus keretén belül ezt rendezzük, de azért jó lenne most már konkrétan kijelentenek, hogy erre és erre kell számítani a gazdáknak, és a kabba egyszerűen bele kell csatornázni ezeket az új kezdeményezéseket, és a biztos eh, tényleg kérném, hogy erre uh, figyeljen, és hát látom, hogy ez a farm to fork stratégia már májusra halasztódott, és engem meglep, hogy nem ön az illeték, és nem ő a, ön a karmestere ennek, hanem más biztos hatáskörébe tartozik. Jobban örültem volna, ha inkább az agrárkérdésekhez tartozik. Aztán uh, itt, itt vannak további kérdések az ökológiai gazdálkodása kapcsolatban. Örüljük, örülünk, hogy kiállt itt az osztrák gazdák, ökogazdák mellett. Ezt üdvözöljük, hogy itt lépések történnek. Fontos, hogy a gazdák számára megvalósítható szabályok ne új akadályokat építsük. Jól mondta Müller asszony, stratégia kell egyáltalán arra, hogy jobban tudjuk értékesíteni az ökotermékeket, tehát piaci stratégia is kapcsolódjon az ökogazdálkodási programokhoz, de az nagy reményeink vannak, hogy itt eh, közös célokat tudunk kitűzni, és egymást erősítésre is tudjuk érni, és Herbert Dorfman a jelen esetben teljes mértékben egyetértek, egy kicsit szem előtt vesztettük a kapnak az eredeti e, lényegét és célját, itt rengeteg pénzről van szó, pénzhegyeket osztunk ki, és mégis a gazdák jó részét el elvesztettük. Tehát az a, tényleg most fontosan ez úgy megközelítés, hogy a teljesítményért díjazzuk a gazdákat, ne terület alapon és szolgáltatást kapjanak, és akkor a klímavédelmet és a környezetvédelmet is számol lehet kérni a gazdákon. Köszönjük szépen, és még Dávid kolléga kapja meg a szót. Vážený pane komisaři,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 megoldanak. Tehát hol látják a lehetséges feszültség forrásokat a Green Deal és a mezőgazdaság között? Hát itt lehet eh, eh, akkumulátor elektromosan eh, hajtott traktorukkal is esetleg gazdálkodni. Tehát lehetnek itt ötletek arra, hogy hogyan lehet ezt összeegyeztetni. Ökogazdálkodás tekintetében igen, el kell ismerni, ez egy költséges gazdálkodási forma, és ha hiányoznak a források, a motiváció, akkor ezt nehéz lesz megvalósítani. És aztán a gazdák ö, ö, száma csökken, kihal a gazdamesterség, aztán a, még egy fontos kényeskedés az importok harmadik országokból, és nem biztos, hogy a harmadik országokból betartják a mi szabályainkat. Köszönjük szépen, Kocsmi kolléga. Zsom, panie komisarzu, ja Üdvözlöm biztos úr, és szeretném az én frakcióm nevében is megköszönni önnek, hogy eljött ma ide a mezőgazdasági szakbizottságba. A meghallgatása során beszélt arról, hogy szorosan kíván együttműködni az Európai Parlamenttel, és az, hogy most itt van, ezt bizonyítja. Két kérdést szeretnék feltenni önnek. Az egyikkel igazából a bevezetében már foglalkozott, arra gondolok, hogy az 2021-27 közötti 7 éves költségvetés tervezette, már tulajdonképpen 2018 májusában az előző bizottság idején készült el. Abban az időpontban még nem volt szó a Green Dealről az Európai Unióban. Most az új bizottság egy tulajdonképpen még kicsit ismeretlen szöveget készít erről, a költségvetési tervezet, a mezőgazdaságra vonatkozó része már nincs összhangban azokkal az új kihívásokkal, amelyekkel az európai gazdák szembesülnek. És azt is szeretném leszögezni, hogy hát azért vannak feszültségek az agráriumban, voltak tüntetések Nyugat-Európában, Németországban, Hollandiában, Belgiumban és Franciaországban, tüntettek a gazdák, a termelők. Nem gondolja biztos úr, hogy ezek a tüntetések azt fejezik ki, hogy a költségvetési tervezet nem illeszkedik az új kihívásokhoz, amelyekre az európai gazdáknak válaszokat kell adni. Második dolog. Említettem, ahogy járt Ausztriában is, kis biogazdaságokat is meglátogatott, és a meghallgatása során világos tette, hogy ez prioritás lesz az ön számára, tehát a kisüzemeknek, a kisgazdaságoknak a támogatása. A közös agrárpolitika második pillérében azonban számos korlátozást találunk, és emiatt ezek a kis gazdaságok nem igazán profitálnak támogatásokból. Nem gondol arra, hogy ezeket meg kéne szűnni? megszüntetni. Köszönöm, Flanagan képviselő. Üdvözlöm, biztos úr! az első fontos találkozója itt az Agri szakbizottságban, hogy örömmel várjuk az együttműködést önnel, és hogyha ön is jól végzi a munkáját, akkor remek jövő elébe nézünk. Ön ö, megvédte a költségvetést, megpróbálta elmagyarázni, hogy milyen módon védi ezt meg, de az a helyzet, hogy az egész EU költségvetés agráriumra fordítandó része 39,2-ről lemegy 28,6%-ra. Tehát sokat beszélünk arról, hogy, elég, hogy, mi, hogy elég lesz ez a pénz, de nem beszélünk arról, hogy miért van ez a csökkenés, miközben például a védelmi kiadások nagyon nagy mértékben nőnek. Az EU költségvetéséből miért nem jut több a mezőgazdaságra? Az ír miniszterelnököt is sok tegnap a televízióban azt mondta, hogy nemzeti szinten küzdeni fog a pénzek csökkenése ellen. Sokan gondolják azt, hogy meg kell őrizni a költségvetést. Ön szerint hány százalék lenne jó, amennyit kapjon a költségvetésből a mezőgazdaság? Azután itt van a Mercosur ügye. 100 millió euró mm, költöttek a, fogyaszt, a termelés csökkentésére a megnövekedett import miatt, és közben rengeteg, 900 tonna marhahúst importálunk a Mercosur országokból. A bizottság álláspontja az volt, hogy a, ugye a tagállamok miért ne fizessenek a saját költségvetésből olyan gazdaságoknak, amelyek európai pénzeket is kapnak? Én támogattam a biológiai sokszínűség megőrzését, és ami a pénzek újra előszását illeti, az, a bizottság 100 mondott, voltak, akik 62 százalékot, tehát én a 100 százalékos újraelosztási arányt támogatom. Köszönöm szépen, hogy meghallgattuk a koordinátorokat. Akkor biztos úr, parancsoljon, kérem, hogy válaszoljon a felvetésekre. Köszönöm szépen, és nagyon köszönöm a koordinátoroknak a nagyon érdekes kérdéseket. Amiből, ami elhangzott, ez sok minden kapcsolódik ahhoz, amit én is nagyon fontosnak tartok. Először is itt van a költségvetés kérdése. Ez természetesen nagyon fontos téma, és itt van a közös agrárpolitika egész filozófiája mögött. Dortmann úrnak igaza van. Igazából Nincs víziója az Európai Uniónak a közös agrárpolitikáról van egy átállás, egy átalakulás, aminek a következtében erősödik a föld koncentrációja, erre egyre nagyobbak lesznek az üzemek, intenzívebb gazdálkodás folytatnak, és a kisgazdaságok egyszerűen nem, nem tudják állni a versenyt a nagyokkal szemben. Ezt a negatív tendenciát meg kellene állítani. Most vagy soha, vagy kihasználjuk a Green Deal-t, a zöld megállapodást, és így próbáljuk meg ezt a negatív tendenciát megállítani, vagy, vagy nem lesz ez sikeres. De ahhoz, hogy így ki tudjuk használni a Green Deal-t, ahhoz természetesen források kellenek, ez lesz a döntő szempont. És természetesen az úgy nem működik, hogy a kis, hogyha a kis csökkenés az első pillérben, és nagyon radikális csökkenés lesz a második pillérben, hogy akkor így a célokat el lehet érni. A kevesebb trágya azt jelenti, hogy kevesebb lesz a jövedelem. A kevesebb peszticid alkalmazása nagyobb veszteségeket jelent, hiszen alacsonyabbak lesznek a hozamok, és ez csökkenti a gazdák jövedelmeit a magasabb jóléti normák, szabványok, ez is költségnek is van költségnövelő hatása. A legjobb eszközöket, instrumentumokat, szabályokat a második pillérben találjuk. Ezt nem akarok itt külön tagállamokat kipécézni, de mondtam, hogy jártam Ausztriába, és ott azt mondták nekem, hogy a második pillér nagyon jól működik, a források nagy részét környezetbarát mezőgazdaság kapja. Nekem nagyon tetszett az ottani struktúra, mert ott már alapvetően az európai Green Deal-t valósítják meg. Hogyha sikerül a második pillérben, az észszerű megoldásokat támogatni, akkor azt hiszem, hogy nagyon sokat tudunk elérni, ennek nagyon nagy hatása lehet. És ezt az irányt, ebbe az irányba kell mennünk, a Green Deal legyen egy kiinduló pont eh, ahhoz eh, annak érdekében, hogy a támogatást eh, a kis, gyengébb versenyképességű gazdaságok felé csatornázzuk, de ezzel a támogatással éppen versenyképesé tudnak válni ezek a kis gazdaságok. De Castro úr az ökorendszerekről, programokról beszélt Nos, igen, szívesen összeülök, leülök önnel, hogy egészen konkrét intézkedésekről is beszéljünk, hiszen ezeket már meg kellene fogalmazni. Az elvekkel egyetértek. A gazdák is úgy látják, hogy ez politikai dolog, hanem a gazdáknak egész konkrétan tudni kell, hogy mik az elvárások, mit kell teljesíteniük eh, ahhoz, eh, hogy az általuk megtett intézkedéseket tényleg elis, elismerjék, hogy ezzel a követelményeket teljesítik és nehogy az legyen, hogy eh, a tevékenységük nem lesz összhangban a szabályokkal. Ezt az Európai Parlament is többször megállapította. Miller asszony is beszélt a programokról? Nos, ezekkel kapcsolatban már elmondtam, hogy a hosszú távú cselekvési terv az ökológiai mezőgazdaság számára most van kidolgozás alatt, Eisling úr is szólt erről. Ez egy nagyon fontos téma. Itt nem csak arról van szó, hogy több legyen a olyan terület, ahol biológiai gazdálkodás folyik, támogatni kell az öko termelést és a fogyasztást is. Nagyon eltérő a helyzet a tagállamokban. Meg itt, ha hivatkozzak Ausztriára, ahol nemrég jártam, és ott a mezőgazdasági terület mintegy 25%-át művelik meg ökogazdaságok, a fogyasztás pedig 200 euró fejenként, tehát az öko vagy biotermékekkel fordított pénz hát Lengyelországban ez csak 4 eh, euró per fő, tehát ennyivel, ennyi, ennyit költenek biotermékekre az emberek. Nagyon nagy a potenciál, a biotermelést eh, erősíteni kell, de nem csak az a cél, hogy egy nagyobb területen folyjon ilyen gazdálkodás, persze ez is eh, fontos, de megfelelően kell átalakítani a biogazdálkodás és a biotermékeknek a marketingje, az értékesítése is nagyon fontos. Itt ezzel kapcsolatban hamarosan megszületnek majd intézkedési javaslatok. Elhangzottak kérdések a Farm to Fork stratégiával kapcsolatban is, tehát hogy jutnak el a termékek a közvetlenül termelőtől a fogyasztó asztalára. Nos, a mezőgazdaság tekintetében van, ami nem a biztos hatásköre, például a peszticidek engedélyezése, ez a jövőben az egészségügyet felelős biztos hatáskörébe fog tartozni de azért ígérhetem, hogy én is aktívan részt fogok venni eh, a munkában ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Minden itt meghozott eh, döntéshez kell, hogy készüljön egy eh, hatásvizsgálat, a mezőgazdaságot érintő hatások vizsgálata, én ezért küzdeni fogok. És abból az alapelvből indulhatunk ki, hogy minden plusz követelmény, vagy minden administratív intézkedés, ami, ami veszteségeket okoz a gazdáknak, azt, azt kompenzálni kell. Én ebben nagyon kemény álláspontot fogok képviselni a bizottságban, és semmiképpen nem fogok változtatni ezen a hozzáállásomon. Dávid úr, egy valós problémára utalt, mégpedig arra, hogy a gazdákat gyakran a klímahelyzet, helyzet, a klímaproblémák problémák okozójának tekintik. Ezt persze nem lehet ennyiben hagyni. A gazdák eh, mindenek előtt a klímaváltozás áldozatai, egyre több nagyobb a szárasság. A klímaváltozás nagyon sújtja a gazdákat. Ők az elsők, akik a káros hatásokat elszenvedik. De persze vannak ilyen áll mezőgazdasági Mm, tevékenységek, ezeket meg kell szüntetni, ezek ellen küzdeni kell, hogyha ezek nyilvánvalóan a környezetnek kárt okozó tevékenységek. Arra gondolok például, ami már szinte iparosodott, távált agrár tevékenység, itt korlát, ezt vissza kell szorítani. De <clears throat> általánosságban leszögezhetjük, hogy a mm, természetes módon ezt családi gazdálkodást folytatók olyan munkát végeznek, ami pozitív hatást gyakorolhat a környezetünkre. Egy képviselő beszélt a tiltakozásokról, a gazdák tüntetéseiről. Én is elég sok gazdával beszéltem, nem közvetlenül a tüntetésekkel összefüggésben, de ismerem a követeléseiket, meghallgattam azt, hogy mik a, mit tartanak problémának, és Elsősorban azzal van gondjuk, hogyha sok új követelményeknek kell megfelelniük, megfelelő pénzügyi támogatás nélkül a European Green Deal, az Európai Zöld Megállapodás végrehajtásakor ezt mindenképpen figyelembe kell venni. A jelenlegi bizottságnak prioritása kell, hogy legyen az, hogy a Green Deal-t lehetőleg ne úgy hajtsák végre, hogy folyamatos tüntetések kísérik majd ennek a megvalósítását. Hiszen a gazdáknak minden okuk megvan arra, hogy aggódjanak, a, a követeléseik nagy része is jogos. Persze a tiltakozások inkább egyes kormányok ellen irányultak, nem az Európai Unió ellen, de mint mondtam, én értem, hogy miért aggódnak a gazdák. Talán Kuzsnyuk úrnak és válaszolnék a kis gazdaságokkal kapcsolatban tett fel kérdést. Jelenleg vizsgáljuk a vidékfejlesztési programokat és ott valóban számos olyan megfogalmazás találunk a jogszabályokban, amik kvázi kizárják a kisgazdaságokat. Bizonyos programok ban való részvételhez, a pályázat elnyeréséhez egy küszöböt kell elérni a üzem nagyság tekintetében, és gyakran a családi gazdaságok nem érik el ezt a küszöböt. Én most nem egy egyedi jelenségről beszélek. A stratégiai tervekben, amelyeket én fogok felügyelni, nagyon oda fogok figyelni közben arra, hogy a kis családi gazdaságok is hozzáférhessenek a második pilléres támogatásokból, hogy őket ebből ne zárják ki ez nekem számomra mindenképpen prioritás lesz, egy demokratikus második pillére lesz szükségünk. Hát, sok program esetében eddig ugyanis az volt a helyzet, hogy a kedvezményezeteknek csak nagyon kicsi csoportja kapta a támogatások nagyon jelentős részét. A, például az agrárkörnyezetvédelmi programok esetében egyértelműen ez volt a helyzet. A következő kérdés, ez megint csak a költségvetésre vonatkozott, Flanagan úr részéről. Nekem eh, van egy mandátumom a bizottságon belül, és én megpróbálom eh, minél, messz, minél nagyobb mértékben teljesíteni ezt a felhatalmazást, eh, de hát sok minden a tagállamok kezében van, az is, hogy erősítsék a költségvetést. Én számos tárgyalást folytatok le, és remélem, hogy a dolgok majd pozitív irányba mozdulnak el, és nőni fog a költségvetés, ugyanis hatalmasak a kihívások, és ahhoz, hogy ezekre válaszolni tudjunk, szükség van pénzre, szükség van a megfelelő forrásokra. Ha ez nem így lesz, akkor um, ez a csodálatos gondolás, ez a Green Deal a mezőgazdaság területén nem kerülhet meg a valósításra. Köszönöm szépen. Köszönöm biztos úr az első uh, körben a válaszokat. Kedves kollégák, uh, hogy mondjam el, hogy majdnem 30 kollega szeretne kérdéseket feltenni, úgyhogy nagyon szigorú leszek, nagyon figyelni fogok arra, hogy mindenki csak egy percet kapjon. Aguilar kollega. Köszönöm szépen. Kedves biztos, üdvözlöm Önt. Ön azt is elmondta, hogy Ausztriában járva láthatta, hogy milyen nagy sikere van a kap második pillérének. Remélem, hogy Spanyolországban minél hamarabb el fog látogatni, és ott majd láthatja azt, hogy az első pillér is milyen sikeres, amely gazdagságot, versenyképességet és fenntarthatóságot hoz. A mai felszólalásában ön a zöld kérdésekről beszélt. Ön is pontosan tudja, hogy rövid távon a zöld forradalom a kapott nehéz helyzetbe fogja sodorni, és ön gondolom ezt látja. Korábban már más kollégák is elmondták azt, hogy a legfontosabb az lenne, hogy a Farm to Fork programot ön vezesse. Ön az, akinek a felelőssége a mezőgazdasági szektor, az állattartók védelme az Európai Unióban. És végül pedig emlékeztetném önt arra az állásfoglalásra, amely az Egyesült Államokra vonatkozik. Reméljük, hogy minél sürgősebben az Európai Bizottság támogatni fogja, és kidolgozza az erre vonatkozó a támogatási rendszert, hogy az európai gazdák is tudjanak érvényesülni. Vinó képviselő. Ja, uh, schön, dass Sie da Nagyon örülünk, hogy itt van Wojciechowski úr. Ami engem leginkább sokkolt az, az ön beszéde során, az az volt, hogy a, az EU-ban e, a földek nagy része 3 e, százalék, e, tulajdonosok 3 százalékának a kezében van, tehát a ez a három százalék eh, kapcsán eh, nem tudom, hogy akkor mit kell még finanszírozni az első egyes pillérben, hiszen eh, összesen ilyen kis százalék profitál csak, ez így teljesen hamis mezőgazdaságot támogatunk. Én azt eh, szeretném, hogyha itt innovatív, eh, új megközelítést alkalmaznánk, és átalakítanánk a mezőgazdaságot, hiszen eh, sokan már lehetetlen helyzetbe kerültek rengeteg a probléma, és nem azokra kell lőni, akik már eleve kiszolgáltatott helyzetben vannak. De most azt halljuk, hogy a második pillért meg kell védeni. Ugyanakkor azt is halljuk, hogy itt csökkentések lennek. Nem kötelezhetnénk a tagállamokat arra, hogy a biogazdálkodás legalább kötelező minimális összegekkel támogassák, a státuszkó jelenleg nem ez. Kérem, hogy tartsák be a, a hozzászólási időt. Tomasics kollega. Tomasics kolléganő. Köszönöm szépen. Bizonyos tagállamok, beleértve Horvátországot is, nagyon gyakran ugaron heverő földekkel rendelkeznek, Más országokban viszont rengeteg jó ötlete lenne a gazdáknak, de nincsen elég földjük. Úgyhogy engem az érdekelne, hogy hogyan és mit tesz az Európai Bizottság annak érdekében, hogy a tagállamokat nagyobb együttműködésre öm, sarkalja ebből a szempontból. Pane komisaři, děkuji za... Kedves elnök úr, kedves biztos, A következő lenne a kérdésem. Az új technológia felhasználása a mezőgazdaságban, a géntechnológiára gondolok, hogyha csökkenteni akarjuk a növényvédőszereket, ugyanakkor szeretnénk azt, hogy a gazdák is megéljenek valamiből, akkor azért van itt még egy eszköz, amit szerintem nem igazán használtunk. Administratív értelemben azonban rendkívül bonyolult a bevetése a géntechnológiának. Ön mit gondol erről, és hogyan lehetne segíteni ezt? Amáró képviselő. Kedves biztos, a ökológiai paktum kérdése a mezőgazdaságban nem gyerekjáték. Egyesek azt mondják, hogy a mezőgazdaság az ami a felelősség tehető a biodiverzitás vesztésért, és mindenért a mezőgazdaságot próbáljuk meg okolni. Gyakorlatilag egymásra mutogatunk, újjal mutogatunk a mezőgazdaságra, hogyha egy napon majd a kapnak pénzügyi támogatásokra lesz szüksége, akkor ebben az esetben én egy picikét aggódom a portugál és más gazdák jövőbeli sorsával kapcsolatban is. Úgyhogy kedves biztos, engem az érdekelne, és nagyon tetszik egyébként, hogy a kis vállalkozásokról beszélt ön, de ettől függetlenül azért jó lenne az első pillérben is gondolkodni. A kohéziós politika az első pillér rendben van, de a második pillérre is jobban oda kellene figyelnünk. Köszönöm szépen, Krisztenzen képviselő. Köszönöm szépen. És nagyon örülök annak, hogy a mai napon önnel eszmét tudunk cserélni. Várom az együttműködést a következő öt év során. Aztán itt van a CRISPA és más új technológiák. A GMO technológiák, amelyeket jelenleg alkalmazunk, elég problémás technológiák. Gyakorlatilag az újfajta ö, trágyázás sokkal hatékonyabb, de nekünk most az a legfontosabb, hogy a, technolo- a GMO technológiát magunk, magunk mögött tudjuk. Köszönöm, Busman képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, Balcsakovszki biztos úr, nagyon örülök, hogy a mai napon eljött hozzá. Az állatvédelemmel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Az állatok szeletása során nagyon sokszor eh, szinte katasztrofális a helyzet, az állatkínzás történik, drasztikus a helyzet, és büntetlenül marad az, és különösen az Európai Unión kívüli szállítások esetében látjuk azt, hogy a standardoknak nem tartják be, például Közép-Ázsiába utazó állatok esetében nem tartják be a szüneteket, nem megfelelő körülmények között szállítják az állatok, sokszor elpusztulnak szörnyű körülmények között. De az Európai Unió közutain is rengetegszer megsértik a szabályokat. És érdekel, hogy mi az ön stratégia, hogy arra, hogy az Európai Unió végre fellépjen, és ne történjenek tragédiák, katasztrófák, és valóban végjék az állatokat szállás közben. Köszönjük szépen. Jörgi kolléga kapja meg az. Köszönöm szépen, kedves biztos, nagyon kevés az időnk, úgyhogy csak néhány kérdést szeretnék felvetni. Először is ön biztosként nem kellene, hogy a célokat felülvizsgálja a kap tekintetében? megvizsgálni azt, hogy a szerződésben hogyan jelennek meg a kapnak a céljai, hiszen itt sokat beszélünk a Green, Deal, Green Dealről és más kérdésekről, de nagyon keveset a kapról. Ezeket a célokat meg lehet valósítani, vagy pedig ehhez meg kell változtatni a jogszabályi hátteret, esetleg akár a szerződést is. Az átmeneti időszak sokan az Európai Parlament képviselői közül beszéltek erről a témáról, és arról, hogy két évre kellene ezt ki terjeszteni. Ami Lengyelországot illeti, az Európai Bizottság most éppen megpróbálja kideríteni, hogy hogy néz ki az a jogszabály, amely a földek eladására vonatkozik. Ez egyértelmű, hogy nem az Európai Bizottság hatáskörébe tartozó feladat. Mégis, ön szerint van ehhez köze, vagy nem az Európai Bizottságnak? Russza képviselő? Köszönöm szépen, biztos úr, hogy eljött, és együtt fogunk működni ebben az időszakban. Örömmel hallottam azt, hogy ön nagyon komolyan fog sikra szállni a mezőgazdaság érdekeiért. A Green deal kapcsolatban nekünk komoly aggájaink vannak, különösen azért, mert a Green Deal talán túlzottan ambiciózus, de még túl keveset tudunk az eszközökről, pedig a gazdáknak pontosan ilyen eszközökre vagy forrásokra van eh, szükségük. Itt a eh, technológiák is gondolok a precíziós mezőgazdaságra, zöld eh, növényvédőszerekre, hogyha valamilyen betegség járvány tör ki, és ezekhez pénz kell. A kérdéseim a következők. Biztos úr, mit gondol ön arról, hogy mondjuk nagyon hosszú tapasztalatokkal rendelkeznek a gazdák, hogyan tudjuk felhasználni ezeket a tapasztalatokat a Green Deal meg végrehajtásába. Azután mit akar tenni a bizottság annak érdekében, hogy a legtöbb eszközöket és technológiákat minél gyorsabban a gazdák rendelkezésére bocsássa. Hollandiában, hogyha oda is ellátogat, akkor mindenképpen nagy szeretettel fogjuk üdvözölni. Köszönöm. Köszönjük szépen, Katánén kolléga tessék. Puheenjohtaja, kérdés. Köszönöm szépen. Kedves biztos, minden jót kívánok önnek, a munkájához sok sikert, és azt hiszem, hogy rendkívül fontos az, hogy az ön megbízó levelében is szerepel az, hogy a kapreformot meg kell valósítani, És hát gyakorlatilag 2018-ban is már ugyanezt mondtuk. Én remélem, hogy az Európai Bizottságon belül sikerül majd megtalálni a New Green Deal-nek a céljait, és ezt összehangolni az új stratégiai mezőgazdasági tervekkel, tehát hogy ne legyen további administratív teher a gazdákon. Bizony, a gazdáknak inkább valamiféle ösztönzőket kellene adni, mint büntetéseket, és fontos lenne az is, hogy a gazdákat inkább a mezőgazdaság, illetve hogy a környezetvédelmi kérdések megoldásaként tekintsünk rájuk, és ne pedig az okozóiként. Köszönöm. Éli képviselő következik. Komisár, szköpi kollégi, Köszönöm szépen, biztos úr, kedves kollégák! A témát már többször szóba hoztuk. Hogyan fogják a megfelelő szinergiát megteremteni a különböző finanszírozási lehetőségek között? És most konkrét Gondolok itt az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó stratégiára, a Farm to Fork stratégiára, a zöld megállapodásra, és itt tovább. Tudjuk, hogy itt különböző határidőkkel is dolgoznak ezek a dosszék. Úgy nyilatkozott, hogy a költségvetés megnövelésére van szükség, de hát nem szabad megfelelkeznünk arról, hogy a kapon belül nem csak mezőgazdasági tevékenységeket támogatunk, hanem más vidékfejlesztési intézkedéseket is támogatunk, környezetvédelem, digitalizáció, infrastruktúra, egészségügyi szolgáltatások, és így tovább. És ott vannak az átmeneti támogatásoknak a kérdése, és a kis termelőket is segíteni kell. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! ezeket a nagyon érdekes kérdéseket. Mi a helyzet a New York Times vizsgálatával kapcsolatban ön szerint? Ez ugye különböző problémákra öm, hívja fel a figyelmet a zöldekkel kapcsolatban, a hatásvizsgálatok hiányával kapcsolatban, illetve az Azori szigetek, amelyet nagyon nagy mértékben sújt a globális hőmérséklet emelkedés. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy az ottani tej és tejtermék szektor nagyon nehezen élte meg a kap változásait, egyfajta stratégiai gondolatra van szükség, az Azori szigeteken nincs sok víz. Itt nehéz zöldséget és gyümölcsöt termeszteni, a klímaváltozás miatt pedig még nehezebb helyzet alakult ki. Köszönöm, Agilera képviselő. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, kedves biztos. Engem a következő érdekelne. Konkrétan a következő hónapok során sok mindennel kell foglalkoznunk. Pénzügyi keret, kap reform, a Fork to, vagy Farm to Fork program. Ezzel kapcsolatban hogyha azt mondjuk, hogy a gazdák többet tegyenek kevesebb pénzből, hát az semmiképp sem pozitív üzenet, és ne felejtsük el azt sem, hogy azért vannak olyan szektorok is, amelyeket az Egyesült Államok beli dömping nagyon nehezen érint. Itt van még a promóciós kérdés is. Spanyolországban várjuk a terveket, főként az olívaolaj területén. Ez egy nagy, nagyon nagy problémákat felvető terület. Volt már két megoldási kísérlet is, és a spanyol szektor azt kérte az Agri főigazgatóságtól, hogy oldja meg a, a helyzetet, illetve a tárolás helyzetét, mert különben mobilizációk lesznek. Köszönöm szépen. Bem-vindo, Sr. Comissário, e as maiores felicidades para o seu mandato. Köszönöm szépen, kedves biztos! Egyetértünk önnel abban, hogy valóban a Farm to Fork stratégia fenntartható és ambiciózus legyen, nyomon követhető élelmezést, élelmiszerellátást biztosítson, és ugyanakkor a környezeti problémákkal, a klímaváltozással is felvegyük a harcot az állatjóléti szempontok tiszteletben tartása mellett. Milyen mindannyian egyetértünk ebben, úgy gondoljuk, hogy fontos a helyi közösségek és a vidéki közösségek valorizációja is. Ön nagyon sokat beszélt már erről, és nem olyan régen volt egy konferencia is, amelyet az Európai Bizottság szervezett meg. Ön egy stratégiai prioritásról beszélt a vidék újraélesztésének témájában. A stratégiát hogy ezeket a különböző stratégiákat, tehát a Farm to Fork stratégiát és a vidékfejlesztési stratégiát hogyan kívánják összehangolni. Látni kell, hogy hosszú távon mit szeretnénk elérni a vidékkel kapcsolatban, és jó lenne, hogyha mindezt a Farm to Fork stratégia, illetve a pénzügyi keret szempontjából is figyelembe vennénk. Buda úr következik. Köszönöm szépen! Kedves biztos, mindannyian nagyon jól tudjuk azt, hogy hatalmasak a különbségek a közvetlen kifizetések között a tagállamok között. Főként a Nyugat-Európa és Kelet-Európa között. A zöld paktum nagyon aggasztó lesz mind, mindannyiunk számára. Óriási administratív terhekkel kell számolni, hiszen csökkenteni kell a növényvédőszereket, illetve a trágyázást is. Nem akarok most erről sokat beszélni, mert a kollégák már megtették, de itt nem inkább egy konvergencia szempontot kellene figyelembe venni, mert a gazdák között is jó lenne, hogyha megvalósulnának azok a tervek, amelyek a konvergenciát szolgálják. Nem lehet azt kérni a keleti országok gazdáitól, hogy ugyanazoknak a céloknak feleljenek meg, amelyeknek a gazdag nyugati társaik. Mit gondol ön arról, hogy hogyan lehetne ezt a konvergencia folyamatot felgyorsítani? Köszönöm szépen. Kollégin Házikamp. Házikamp kolléga kapja meg a szót. Üdvözlöm, biztos úr. A baromfi mellett a nyulak is nagyon fontos élelmiszerek. A második helyen állnak már. Korábban is feltettünk kérdéseket. Múlt héten a élelmiszer biztonsági hivatal vezetője egy nagyon rossz értékelést adott a nyulakkal kapcsolatban. Nincsenek szociális kapcsolatai a nyulaknak, borzasztó körülmények között tartják őket, és nagyon fájdalmas módon vágják le őket. Hollandiában a nyúl tartók is megerősítették azt, hogy nagyon sok a probléma, és hogyha megvizsgálják a nyúl tartókat, akkor nagyon sok sérült és elpusztult nyulat találnak a ketrecekben. Hogyan készülnek-e előírások arra, hogy hogyan kell tartani a helyesen a nyulakat Európában, hogy ne szenvedjenek? Bogovics. Yeah. Komisár, dobrodošel na našem odboru. Köszönöm, Bogovics kolléga. Köszönöm szépen, üdvözöljük itt a bizottságban. Hallhattuk, hogy a zöld megalapodás az egyik mai témánk, itt az MFF-en belül egy nagyon komoly részletképezés, és emellett pedig a kapreformról is. Úgy tűnik, hogy kevesebb forrás szállnak a mezőgazdaságra és a vidékfejlesztésre, miközben egyre komolyabb követelményeknek kell környezetvédelmi szempontból eleget tenni, és ezért félelmet éreznek lassan a gazdák, félelmet tekintenek a jövőbe, és hát emellett a precíziós mezőgazdaság, az innováció, a rövid eh, szállítási láncok, eh, a itt hogyan fognak megvalósulni, és emellett a turizmus támogatás, mint mellékkereset, a szelidősödés a gazdák körében, ezeket mind a, problémá, ezeket a problémákat a vidékítések fejlesztését mindegyik stratégia megpróbálja valahogy megoldani, illetve a kohéziós alapokból is szánnak erre forrásokat. De fontos, hogy valóban ne e, elvesztenek ezek a területek, hanem több forrásos kapjanak, például Szandra kolléga. Köszönöm szépen, kedves, biztos kedves elnök úr. Én az aggájaimat szeretném hangsúlyozni a finanszírozással kapcsolatban, az igazságos átmenettel kapcsolatban. Ugye létezik egy alap, amely a leginkább fosszilis üzemanyagoktól függő régiókat támogatná, és ez a többéves pénzügyi keret harmadik fejezetében található jelenleg. Egyébként ugyanott, ahol a kap finanszírozása. Ebből származik egyébként a kérdésem is, vajon ez utóbb, vagy az előbbi alap azokat a tagállamokat fogja elsegíteni, amelyek a Green Deal megvalósítását leginkább célnak kell, hogy tekintsék, nem inkább a kohéziós politika és a második fejezetbe kellene ezt betenni, hiszen itt 7,5 milliárd eurós dotációról van szó, miután a jelenlegi helye ennek a harmadik fejezetben található, ön elköteleznie magát azzal kapcsolatban, hogy a Green Deal megvalósítását ne a kap kárára tegyék meg. Köszönjük szépen, Szojdó kollega. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kedves biztos, köszönjük szépen, hogy ön együttműködik a Európai Parlamenttel a vámháború miatt a spanyol gazdák és termelők nagyon nehezen élnek, és hatalmas veszteségek sújtják őket, illetve rengeteg munkahely is eltűnt. Ami a bor illetve az olívaolaj privát tárolására raktározására vonatkozó terveket illeti, ezek nem vezettek sikerhe, úgyhogy az én kérdésem nagyon egyszerű. Mikor lesz vége ennek a vámháborúnak, és mit tesz az Európai Bizottság, hogyan tárgyal az amerikai féllel? Hogyan fogja kompenzálni azokat a költségeket, amelyek az olívaolaj termelők raktározási költségeit át fogja vállalni, hiszen ezek a vámok, amelyeket az amerikaiak kivetettek ránk, már a WTO szerint is nem, tehát nem, nem jogszerűek. Köszönöm. Ačiū gerbiamas pirmininkas. Ropé kolléga. Szeretnék gratulálni az új biztosnak, az új pozíciójához, és a legjobbakat kívánom a az A kérdésem pedig a következő. Ön hogyan vélekedik a teljes konvergenciáról a kap szabályai minden tagállamban ugyanúgy érvényesek, de a támogatás mértéke különböző lehet. Háromszoros lehet a különbség, ha az egyes tagállamokat összehasonlítjuk, tehát a balti államokban a támogatás az uniós támogatási átlag 70%-át sem érjük el, és nyilvánvalóan ott is ugyanolyan nehézséget jelent a követelményeknek eleget tenni a gazdák számára, mint bárhol máshol mint úgy gondolom, hogy ha ezeket a különbségeket nem sikerül megoldani, és a forrásokat biztosítani, akkor nehézségekbe fogunk szembenézni. Tolerék kollega. Köszönöm szépen, kedves biztos, örülünk, hogy itt van, és örülünk, hogy időt szánt erre. A meghallgatása során ön beszélt arról, hogy a közös agrárpolitika kapcsán megjelenik a Farm to Fork projekt, ami tulajdonképpen ugyanezt tartalmazza, vagyis a az élelmezésen keresztül adni választ a környezetvédelmi és szociális kihívásokra, az emberek nem értik a gazdák szempontjait, vajon ez a Farm to Fork program nem inkább a közös agrárpolitikához kapcsolódó a reklámprogram? És hogyan látja ön a kap beépítését ebbe a stratégiába? A másik fontos kérdés az az, hogy itt nem csak az európai gazdákról van szó, mit kell tennünk annak érdekében, hogy a Farm to Fork projekt az európai állampolgárok és gazdák érdekeit egyformán védje. Kollégin Sajtrova. Köszönjük, Sajtrova kolléga. Köszönöm szépen, biztos úr. Értem Értem önt, és nem csak azért, mert rokon nyelveket beszélünk, hanem értem az ön szándékát arra nézve, hogy a családi gazdaságokat szeretné támogatni, és a földtulajdon dekoncentrációját szeretné elérni. Aztán lássuk a zöld megállapodás kihatásait a gazdákra. Hát én azt gondolom, hogy a gazdák leginkább azok, akik ki vannak téve napi szinten a klímaváltozás következményeinek. A bizottság a befektetési terveit egy közleményben nemrégiben közzétette, és a kap esetében 40%-at szeretnének a klímavédelemre fordítani, de a a Horizont 2020 programban is megjelenik ez a LIFE programnak a több mint 70-72%-a fog a klímaváltozás elleni küzdelemre fordulni. De, de nem látom a, a konkrét lépéseket, hogy segítsék a gazdákat a klímavédelem tekintetében, hogy enyhítsék a, az őket érintő hatásokat. Jó lenne, ha ezt is bekerülne Eh, ez például a növényvédő szerek pótlása, és itt tovább ezeket kell segíteni. Köszönjük. Eh, kolléga úr, négy rövid megjegyzésem lenne a biztos úrhoz. Köszönöm, folytassa így először is a munkáját, látogasson el, keresse fel a helyszínekre, a gazdákhoz, és második pont, a költségvetés esetében is támogatom azt, ahogy eljár, de a, a mezőgazdasági minisztereket nem mellett azért gondoljon arra, hogy nem ők a gonoszok, vannak más miniszterek is, a mezőgazdasági miniszterek a mi oldalunkon állnak, pénzügyminiszterekkel kell néha tárgyalni harmad sorban. Brüsszel írjon elő egyfajta intézkedés listát, ezt mi is sokszor mondtuk, hogy ilyen alternatív eszköztárat, amiből lehet választani a gazdáknak. Ezt ön is említette, hogy ez jó elképzelés lenne, ezt mi támogatjuk, negyedsorban pedig a föltulajdon koncentrációja. Wiener kolléganő ezt hasonlóan azt gondolom, hogy ezt objektíven, tárgyalagosan kell megvizsgálni. Igen, problémát jelent, és ez a 3 százalék, ez nagyon komoly szám, de azt gondolom, hogy egy nagyobb kertelme lehet, hogy a 3%-hoz tartoznak, mi is nem a 97%-hoz. Tehát észre. Köszönjük szépen Jár úrnak, most pedig akkor következő hozzászóló. Szia, Köszönöm szépen, kedves biztos hogy meggyőzze a biztosok testületét, ez biztos, hogy nem lesz könnyű, a tagállamoknak fontos szerep jut a meggyőzésben a zöld paktum is nagyon fontos, de ehhez megfelelő a büdzsé is kell. Nem gondolja ön azt, hogy a kap ellenébe menne ez? A biogazdálkodást kellene a mezőgazdaságban támogatni, és a biodiverzitást, illetve az emberi egészség szempontjait is be kell vonni ebbe a kérdéskörbe. 2018 óta a kap már amúgy is szerintem megfelel a Green Deal-ben foglaltaknak, és én úgy látom, hogy a talajfelhasználásra vonatkozó szabályok is megváltoznak. Mm, esetleg erre kitérne, hogy milyen módon. Dank, Frau Kollégin McGuinness. Köszönjük szépen, McGuinness képviselőasszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos, hogy eljött egy kicsit azért aggaszt engem, hogy itt megosztja a gazdákat, felosztja a gazdákat az ökológiai, az ökögazdákra és az ipari mezőgazdasági vállalkozásokra. És itt vannak ugye hagyományos módszerekkel gazdálkodó középnagyságú üzemek nagy részt Írországban ilyenekkel találkozunk, és nem csak a két véglet. Amikor az ipari méretű nagy üzemekről beszélünk, akkor beszéljünk az ipari méretű feldolgozásról és az ipari mértékű értékesítésről. Erről is kell beszélnünk. Beszélünk arról, hogy a gazdák nyomás alatt vannak, mert a kiskereskedők fellépnek, e, vagy a nagykereskedők fellépnek ellenük, illetve az élelmiszerfeldolgozó ipar is nyomás gyakorol rájog, és fontos, hogy itt e, e, beszélni kell arról is, hogy mekkora ereje van a mezőgazdasági biztosnak, amikor nagyon sok portfóliót elvettek, például a a termelőtől fogyasztók stratégia e, esetében nagyon sokat kivettek e, az ön e, asztaláról, itt a sütemének már nagyon kis része maradt, vagy például az Európába importálandó növényvédőszerek esete, és fontos, hogy ön is foglalkozzon ezzel. Köszönjük szépen, Löbretón kolléga kapja meg a szót. Bonjour, monsieur. Jó napot kívánok, kedves biztos! Nagyon tetszett az, ami elhangzott, főként azzal kapcsolatban, hogy szeretné megerősíteni a kap büdzséjét, illetve hogy a kohéziós politika és a kap közötti szinergiákra kíván összpontosítani. Ön beszélt a mezőgazdasági területek koncentrációjáról is, egy borzasztó szám is elhangzott, 3%-a a tulajdonosoknak tulajdonolja a földterületek 50%-át az EU-ban. Hogyan lehet megfordítani ezt a tendenciát? azon kívül, hogy felhasznál, vagy felkérjük a tagállamokat arra, hogy a kettes pillért jobban alkalmazzák. Két nagyobb kockázat is van a gazdáknak, az egyik a zöld paktum, amely újabb és újabb terheket jelent. Hogyha ezt nem támogatások kísérik, akkor borzasztó lesz ennek a hatása. Egy másik dolog, Ugye tudom, hogy ezzel kapcsolatban van hatásvizsgálat, de ön nem beszélt a szabadkereskedelmi megállapodások hatásáról. Ön lát-e koherenciát a kap és a szabadkereskedelmi megállapodások között, amely gyakorlatilag a kapot egyfajta ilyen változóként kezeli? Köszönöm szépen a kérdések körét ezzel lezárhatjuk, és akkor megadnám a biztos úrnak a lehetőséget, hogy válaszoljon. Jó, leállunk idővel. 15-20 percet tudunk adni. Úgy gondolom, hogy ez elég is lesz arra, hogy, hogy megválaszolja ezeket a kérdéseket a biztos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet mondanék valamennyi képviselőnek a sok-sok kérdésért. Megpróbáltam mindent pontosan feljegyezni, hogy ne feledkezzek meg egyetlen kérdésről se, de előre is elnézést kérek, hogyha mégis valami eh, elkerült a figyelmemet, hiszen nagyon sok kérdést kaptunk Halina asszony. arról visszautalta arra, hogy a második pillér sikerét dicsértem. Ő Ausztriában és úgy gondolta, hogy az első pillanat sikerét is érdemes lenne megdicsérni, például Spanyolországban. Hát bizony fontos az első pillér, és én úgy tekintek erre, hogy ez egyáltalán arra hivatott, hogy, hogy biztosítsa azt, hogy a gazdák gazdálkodjanak, tehát kifizetődő legyen a mezőgazdasági tevékenység. Ehhez kapnak támogatást. Ez történik az első pillér keretén belül, a második pillérben pedig azokat jutalmazok, akik a megfelelő szakpolitikai irányba menő intézkedéseket ö, ö, hoznak a gazdaságba, például klímavédelem vagy környezetvédelem, de szívesen ellátogatok Spanyolországba, és köszönöm a meghívást. Wiener asszony volt a következő. Itt a földtulajdon koncentrációjáról beszélt, említette a számokat. És talán Löpreton úr is, emlékeim szerint, ez a témához szólt hozzá. Uniós szinten gyakorlatilag egy intézkedés van a kezünkben, ez pedig a felső határérték a legnagyobb mezőgazdasági üzemek számára. Ugye van egy plafon érték eh, támogatás szempontjában azért, hogy ne a végtelenségig eh, növelje, terület, növelje a területét egy eh, üzem, tehát egy bizonyos határértéktől ö, csökkentjük a mértékét a támogatásnak, és 100 ezer eurón felül már egyáltalán nem fizetünk, ez a maximális plafon érték támogatásból ennyit kaphat egy üzem. Aztán a reform különböző ö, ö, formáiban ö, mindig felmerült már a felső határérték, de tulajdonképpen sosem sikerült elérni a kívánt hatást. Én támogatom önöket, és azt gondolom, hogy igen, a mezőgazdasági nagy üzemeket egy bizonyos szint felett ipari üzemként, nem hagyományos mezőgazdasági üzemként kell látnunk, és, és azonban a tagállamok eltérő véleményt képviselnek, hiszen a mezőgazdasági termelés struktúrája más-más lehet a tagállamban. Az átlagos méret, vagy a közepes mezőgazdasági gazdaság lehet, hogy 30 ezer hektáros területen gazdálkodik, máshol nagyobb, máshol sok kisebb lehet ez, tehát itt eltérő a helyzet, hogy hogyan határozzuk meg, hogy a nagyságát és a felsőhatári értékét az üzemeknek és a támogatása. Aztán Jörgel úr is említett arra, hogy Lengyelországban igencsak korlátozó jellegű törvényt vezettek be arra vonatkozóan, hogy azok, akik nem mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, csak korlátozottan jussanak mezőgazdasági területekhez állampolgárságtól függetlenül. Nyilván itt nem szabad állampolgársági szempontból különbséget tenni de, de az viszont egy lehetséges korlátozás, hogy valaki valóban mezőgazdasági tevékenységet folytatta, vagy sem. A bizottság egy eljárást kezdett indítani, nem az én főgazgatóságom illetékességi köre ez, hogy, hogy megvizsgálja az ilyen irányú jogszabályokat a tagállamokban, hiszen nyilván azokat az intézkedéseket kívánjuk támogatni, a, a, amelyek arról gondoskodnak, hogy az igazi mezőgazdáknak a kezébe kerülnek a területek, nyilván a fiatal mezőgazdák segítése is fontos, ezt is megvizsgáltuk, hogy a fiatal a fiatalok, akik gazdálkodni szeretnének, milyen nehézségekkel találkoznak, mi az, ami leginkább elriasztja őket a mezőgazdasági tevékenységtől, és általában azt mondják, hogy a hozzáférés a földterületekhez az az, ami a legnagyobb akadály, amelyet meg kell ukraniuk, és amely elriasztó lehet. Egyébként pedig nyilván a profitorientáltság az elfogadható, de a spekuláció ellen fel kell lépni, és a megfelelő jogszabály intézkedéseket fogjuk támogatni a jövőben is, de nyilvánvalóan ez tagállami hatáskörbe tartozik, hogy ilyen jogszabályokat hozzanak a tagállamok. A bizottság ezeket vizsgálhatja, illetve dicsérőleg megemlítheti a jó a bevált eh, példákat, de alapvető hatás körünk nincsen a tulajdoni viszonyok szabályozására a tagállamokban. Aztán Tomasics asszony kérdésére eh, reagálnék. Az állami földterületek Horvátországban, én magam is Horvátországba látogattam, és a helyszínen meggyőződtem a problémáról, és vannak azért bevált gyakorlatok, hogy itt megoldást találjunk, például hosszú távú haszonbérleti, hasznosítási lehetőség, például Lengyelországban erre lehetőséget biztosít az állami kézben lévő földterületeket, bérbe adják a mezőgazdáknak, azoknak, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy megvásárolják ezeket a földterületeket, tehát a hosszú távú bérbeadás jó megoldás lehet ilyen esetben. Aztán az új mezőgazdasági technológiák kapcsolatban is érkezett nem csak egy, hanem több kérdés is. Én természetesen támogatom az új, innovatív eh, mezőgazdasági módszereket, az új növényfajták létrehozását is támogatom, amelyek esetleg a klímaváltozást, klímaváltozáshoz alkalmazkodni tudnak, hogy ehhez hasonló javaslatok fognak érkezni, ezeket támogatni fognak, az új technológiák, amelyek például a precíziós mezőgazdaságot, mezőgazdálkodást lehetővé teszik, ezek pozitív lépések lehetnek. Például arra is alkalmasak ezek, hogy a trágyázás mértékét csökkentsük, vagy, vagy növényvédőszereknek a precíz alkalmazását teszik lehetővé ezek az új technikulek. Ezáltal csökkentetjük a felhasznált növényvédőszerek mértékén. Abszolút nyitott vagyok az ilyen új, modern módszerekre ezeket támogatnám, de nyilvánvalóan tudományos ismeretekre kell, hogy ez támaszkodjon. Különösen a biotechnológia területén nagyon óvatosan kell eljárni, mert nagyon sok a félelem is a biotechnológia innováció kapcsán, itt környezetvédelmi szempontok is szerepet játszanak, de a tudományos háttér, a tudományos kutatás is alá kell, hogy támaszza az engedélyezését az ilyen új innovatív technológiáknak. Krisztensen úr is kérdést tett fel ebbe az irányba, aztán Bushman úr az állatok szállításáról, beszélt. Hát engem is nagyon elszomorítanak ezek a drámai jelenetek, amelyeket az állatok eh, szállításáról eh, hallunk, látunk, eh, az állatvédők is fel vannak háborodva, és sokszor a mezőgazdákat gazdákat állítják be bűnösnek, miközben nem feltétlenül az ő kezükben van az, hogy milyen körülmények között, milyen feltételek között szállítják a fuvarozók az állatokat. Az Európai Unióban ugye van egy erre vonatkozó szabályozás, de be is kellene tartatni az és szabályokat. Emellett pedig úgy gondolom fontos, hogy alternatívákat teremtsük, hogy egyáltalán nem is legyen szükség a hosszú távú szálltást az állatoknak, például a helyi piacokat kiszolgáló tenyésztők támogatása mondjuk a második pilléren belül ezt elő lehetne irányozni, hogy arra motiváljuk az a gazdákat, a helyi piacon motiválják arra, hogy helyi piacon értékesítsék a terményeiket, vagy az állataikat, így akkor a szállítást ki lehetne hagyni, e, pénzt lehet spórolni, de a kibocsátás is csökken, és a zöld megállapodás keretein belül úgy gondolom, hogy ez elképzelhető lenne, mint támogatási cél. Ez egy uh, fenntartható alternatívája és egy vállalat alternatívája lenne a hosszú állat szállítmányoknak. Ezt támogatjuk, aztán Jürgel úr kérdésére már válaszoltak, de volt még egy további kérdése is. Roczny okres przejściowy. Szerződések, átmeneti időszak. Nos, ezzel kapcsolatban persze reméljük, hogy sikerülni fog időben elfogadni a reformot, de hát ez majd attól is függ, hogy a több éves pénzügyi keretről, költségvetésről folyó tárgyalások hogyan zárulnak le. Egy megfelelő határidő betartásával időben indulhat az új kap, az új feltételrendszer alapján. Új agrártechnikákra is többen rákérdeztek, de erre a kérdésre már válaszoltam. Bár szeretnék még egy fontos szempontot kiemelni, a meghallgatásom során is elmondtam ezt, most, most ezt megismételném. Amikor elfogadásra kerül a több éves költségvetés, akkor az agrár kutatás is kap pénzt, 10 milliárd eurót. Ezt természetesen nagyon okosan kell majd elkölteni, gondoskodva arról, hogy valóban olyan kutatás kapja ezt a pénzt, ami szolgálja a gazdákat, és gyakorlatias megoldásokat eredményez. Tehát ne csak elméleti kutatást támogassanak ezek a források, hanem a környezet barátabb, hatékonyabb mezőgazdaságot segítse elő. Jelentős összegekről van itt szó, és szerintem elég sok eredményt el tudunk majd érni Katainen képviselő nagyon jogosan említette, hogy a gazdákat úgy kell tekintenünk, hogy a, ők a megoldás részei, és nem, nem a probléma részei. És én valóban sokszor elhangzik, hogy a gazdák sok mindenért hibásak. Nos, az európai zöld megállapodás kapcsán is világos, hogy motiválni és támogatni kell a gazdákat annak érdekében, hogy meg tudjak felelni az új követelményeknek. Többször világosát tettem, hogy természetesen a mezőgazdaságnak zöldebbé kell válni, Ugyanakkor az is igaz, hogy gazda barátabb is kell, hogy legyen a mezőgazdaság, hiszen ugye gazdák termelők nélkül ez nem működik. Európában mintegy 10 millió gazda van, 5 száz millió embert kell, hogy ellássanak élelmiszerrel, ezért köszönettel tartozunk nekik tulajdonképpen, és tisztelettel kell, hogy adózzunk a gazdák előtt egyre kevesebben vannak, és mindenképpen támogatni kell őket annak érdekében, hogy a jövőben is garantálni lehessen az élelmiszerellátást. Aljava képviselő és mások is világosá tették, hogy a költségvetést növelni kell. Nos, én is a bevezetőben elmondtam, hogy ez nagyon fontos nekem. Jár úr azt mondta, hogy ugye a pénzügyminiszterekkel kell tárgyalnunk, hiszen itt nem az agrárminiszterek döntenek erről, Nos, nyilván igaz ez kormányokban is és a bizottságban is. Nem mindenki ért egyet azzal, amit én képviselek a bizottságon belül, de az agrárminiszterekkel folytatott eszmecserék során is konkrét javaslatok hangzanak el. Ugye most még a tárgyalási időszakban vagyunk. Persze többféle konkrét javaslatot mérlegelünk ebben a szakaszban azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk a legigazságosabban elosztani a forrásokat, és hogy ez a végén minden tagállam számára elfogadható megoldás legyen. Nem lehet, hogy itt legyenek vesztesek és nyertesek. Természetesen, hogy ez így nem működhetne. Végül, amikor lezárul a folyamat, akkor minden tagállam egyetértésével kell, hogy ez megszülessen de a kiinduló pont az kell, hogy legyen, hogy növelni kell az agrárköltségvetést, és az igazságos elosztás a másik fő szempont és követelmény. Gere képviselő említette a New York Times-ban megjelent cikkeket. Hát én is nagyon elszomorodtam, amikor ezt olvastam, ezt a kritikát, a, a közös agrárpolitika bírálatát, ahol fel rámutatnak visszaélésekre. És gyakran hangzik el, hogy el pazarolják a mezőgazdaságnak jutatott támogatásokat. Ugye itt van az OLAF hát, csalás elleni hivatal, amely vizsgálja a csalásokat, hogyha EU forrásokkal kapcsolatban merül fel a gyanú, és az olafnak kell foglalkozni ilyen visszaélésekkel. A kor, korrupció ellenes intézkedések preventív módon alkalmazott intézkedések egész katalógusát kell elkészíteni, hogy mindenki számára azonos kritériumokat alkalmazzanak, és ne lehess, ne fordulhass olyan az, hogy aki valaki könnyebben hozzáfér a források, az nem. Azonos kritériumok, azonos szabályok a pályázatokkal kapcsolatban, és tényleg a versenyre van szükség, a legjobb pályázatot kell kiválasztani. Én az preventív intézkedéseknek egész ilyen katalógusát akarom elkészítetni, azzal a céllal is, hogy meg lehessen lehetőleg akadályozni a korrupciót, a csalásokat. a képviselő azt kérdezte, hogy milyen időbeli keretekben gondolkozunk a javasolt intézkedésekkel kapcsolatban. Nos, Számomra, mint agrárbiztos számára a nemzeti tagállami stratégiai tervek nagyon fontosak. Az európai zöld alkó ugyanis az agrárterületen eh, nem ér elő jogalkotási lépéseket. A nemzeti stratégiai terveket kell elkészíteni, és azt kell biztosítani, hogy ezekben a tervekben legyen elég olyan intézkedés, amely eh, alkalmas a klímavédelemre, a környezetvédelemre, és persze ide tartozik az erdőstratégia is, eh, hiszen ezt is eh, előkészítjük, ez is a mi kompetenciánk. Lesznek jogalkotási javaslatok azonban más főigazgatások, főigazgatóságok részéről, tár, trágyával, eh, peszticidekkel kapcsolatban, ez eh, most az egészségügyi biztos eh, hatásköre. Még egy kérdés van itt fölíve, nekem nem, nem tudom már a névhez kötni. Ugye arról volt szó, hogy az agrár biztos köreit korlátozták, ugye meg Guinness asszony kérdezte ezt, igen. Nos, egy hatáskört vettek el, ez az állami támogatások kérdése, ez korábban az agrárbiztoshoz tartozott, volt egy ilyen részleg, most ez átkerült a verseny főigazgatósághoz, de hát azért a kompetencia igazából nem változott. A növényvédőszerek, az állatjólét volt korábban például egy másik főigazgatóságon, és nem a mezőgazdaságiban. De ellenőrzéseket végeztek, vagy megvizsgált látták a helyzetet, és hát persze azért ezt úgy kell látni, hogy partnerek vagyunk mi az élelmiszerügyért felelős biztossal is, hiszen az élelmiszer biztonság kérdése mind, mind, mind a kettőnket érinti. Itt az elnök úr már közben jelzi, hogy lassan be kell fejeznem, de még egy dolog, a kohéziós politikával kapcsolatban is felmerültek kérdések. Látunk itt egy tendenciát. Kap forrásokból nem szabad olyan intézkedéseket finanszírozni, amelyekkel mezőgazdasági tevékenység szűnik meg. Mert volt erre példa a, köz, a múltban, hogy bizonyos támogatások után megszüntettek gazdaságokat. Itt hogyha valaki mondjuk például átállítja a gazdaságát biogazdaságra, akkor kap a támogatást a kapból, de hogyha felhagy a termeléssel valaki, a mezőgazdasági termeléssel, akkor támogatást csak a regionális vagy a vidékfejlesztési alapból kaphat, az agrártámogatásokat csak a mezőgazdaság kaphatja. Itt Ferrero asszonyal is kapcsolatban állok, és szerintem meg tudunk majd egyezni. Elnézést, elnök úr, hogy én hosszasan beszéltem, de hát nagyon sok és nagyon érdekes kérdést tettek fel rendelkezésükre állok. Már elmondtam, hogy elemzések készülnek, és én is fogok jelentkezni, hogyha szeretnék önöknek újabb tájékoztatást adni a kappal vagy a Grindillel kapcsolatban, hogyha elkészülnek majd ezek az elemzések. Nagyon köszönöm, biztos úr. Ez egy nagyon jó kezdete volt az együttműködésünknek. Ön tényleg őszintén törekedett arra, hogy komoly megválaszolja a kérdéseket, ne kerüljön ki egy kérdése. Örömmel várom az együttműködésünket. Itt a bizottság, illetve a kollégák is úgy ítélik meg, gondolom, hogy nagyon jó lesz az együttműködés. Thank you. So, dear colleagues, uh, we should uh, continue our session. Folytatni kell az ülésünket, kedves kollégák. So, dear colleagues, please take your seat. Yeah, no, it's my, my. Oh, sorry. So, also ich würde vorschlagen, dass wir äh, fortfahren. Jetzt haben Javaslom, hogy folytassuk. Veszettünk el némi időt, de hát azért fontos volt, hogy elég időt adjunk a biztos úrnak, hogy a sok kérdést meg tudja válaszolni. Következik a 16. napi rendi pont. Azt gondoltuk, hogy az új teljesítési modellel kicsit behatóbban kell foglalkozni, nem csak felületesen, hanem meg kell vizsgálni azt is, hogy ennek milyen hatása lesz a tagállamokban. Úgy döntöttünk, hogy szakértőket is meghívunk, ugyanis léteznek különböző modellek a tagállamokban, vannak centralizált vagy regionalizált modellek, vagy vannak vegyes modellek. Megpróbáltunk a négy előadónkkal kell ezekre kitérni majd. Mindegyik előadónk 10 percet kap, és arról beszél, hogy mik esetleg az aggályai, milyen hatásokkal számol a saját tagállamra nézve. Ezt követően meghallgatjuk a jelentéstevőt, és utána kapnak még szót a kollégák. Novákoszki úrral kezdjük aki a eh, lengyel kifizetőügynökséget eh, képviseli. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés számomra egy ilyen publikum előtt beszélni. Örülök, hogy eh, mondhatok valamit eh, arról, hogy eh, hogyan modernizáltuk Lengyelországban az agrárügyekkel foglalkozó hivatalt. A eh, kifizető ügynökségünk három szinten működik, illetve hát, hogy most az egész struktúrát ismertesem, legfelül, a struktúrán legfelül találjuk a központot, a mm, foglalkoztatottak mindegy 10%-a dolgozik itt, azután vannak a tartományokban, a vojvodcsatokban, regionális szinten dolgozó munkatársak, tehát ez egy ilyen középső szint a vajdaságoknak a szintje és eh, mellett eh, vannak a helyi irodák, eh, ahol tulajdonképpen a munkatársak 55%-a dolgozik. Mintegy 11 ezeren dolgoznak az egész országban az ügynökségnél, tehát a három szinten, amit, amelyeket az előbb említettem. Milyen feladatokkal foglalkozunk? Ugye nagyon sok hatáskörünk van, kifizető ügynöksége vagyunk az Európai Uniónak, tehát a KAP és a közös halászati politika keretében bonyolított kifizetésekkel foglalkozunk, nagy rugalmasságra van éppen ezért szükség, hiszen mezőgazdaság és halászat is hozzánk tartozik, a mm, közös agrárpolitika és a közös halászati politika, az első pillér, a közvetlen kifizetések, és természetesen a vidékfejlesztés, valamint a halászati programok is. Emellett a közvetlen, tehát a közvetlen kifizetések keretében támogatást adunk például asszálykárt elszenvedetteknek, vagy olyan gazdaságoknak, akik különösen nagy hozzájárulást tesznek a, például a környezet vagy klímavédelemhez. Vannak te országos programjaink, emellett nyilvántartásokat vezetünk, például az állattartás területén, azután parcella nyilvántartásunk is van, kép, felvételeket készítünk a mezőgazdasági területekről, a parcellákról, műholdak segítségével. Mindenki, aki pályázat pályázattal, pályázatot nyújt be nálunk, aznak a, kell, hogy ilyen fénykép készüljön a, a földjéről. 2017 eh, előtt eh, létezett egy agrárpiaci ügynökség is, amely szintén eh, foglalkozott kifizetésekkel, de ezt most már átvettük, és most már egyetlen egy szervezet foglalkozik a kifizetésekkel. Szerintem ez egy nagyon nagy siker, egy most mi is a helyzet konkrétan a pénzügyekkel? Tehát 25 éve működik a kifizető ügynökségünk, és 348 milliárd zlotyét fizettünk ki eddig, ez mintegy 80 milliárd eurónak felel meg. És ha megnézik, hogy milyen időszakot 90 és 2003 között a általános költségvetés 3%-ának a kifizetését benyújtottuk, és csak a közvetlen kifizetések bevezetése óta vannak itt nagyon nagy pénzek, mint egy, mondtam, 80 milliárdot fizettünk ki ebben az előbb említett időszakban, és a legnagyobb szelet ebből a tortából a közvetlen kifizetésekre jut, ide tartoznak állatjó, állatjóléti intézkedések, azután a vidékfejlesztési kifizetések is elég jelentős tételt jelentenek. És hát a programok kapcsolatos munkát is természetesen meg kell említenem. Az új teljesítési terv, stratégiai tervek kapcsán a lényeg az, hogy a két pillért kell majd egy pillérre összefogni. Mi ezt jónak tartjuk és támogatjuk ezt a lépést ugyanis administratív szempontból is egy jó elgondolást tartjuk a két pillér összevezetését, ez a programok végrehajtását is megkönnyíti majd. A, az, hogy rugalmasabbak lesznek a szabályok a kap keretében, ezt is támogatjuk, ugyanis Elég sok új európai jogszabály születik, de nem mellett persze nemzeti szinten is születnek jogszabályok, amelynek a célja a nagyobb diverzifikálás a mezőgazdasági struktúrákon belül, de megpróbálunk rugalmasan reagálni az új programok által jelentett követelményekre. Modern, fenntartható mezőgazdaság, amely összhangban van a klíma és a környezetpolitika célkitűzéseivel, ez eh, nyilvánvalóan az egyik legfontosabb cél. Ehhez annyit tennék hozzá, hogy kiegyensúlyozott eh, megközelítésre van szükség a különböző területeken, később erre még részletesen is eh, ki fogok térni. A helyzet nálunk az, hogy vannak olyan vidékek, ahol nagy birtok jellemző, viszont a déli ország részekben elég széttöretezett az üzem, mezőgazdasági üzemek struktúrája, és itt a 4-5 hektáros közepes méretű gazdaságok dominálnak, de a legkisebb gazdaságok esetében is differenciált megközelítésre van szükség, és hogyha ez meg lesz, akkor még sokkal hatékonyabb és gyorsabban tudjuk kezelni a forrásokat, hiszen a figyelembe kell tudni, tudni venni a, különböző, a gazdaságok különböző adottságait. A digitalizáció az mindenképpen foglalkoznunk kell, eh, fejleszteni kell a digitalizációt, a munkamódszereinket is eh, a digitalizációhoz kell hozzáigazítani, egyre több lesz az automatizált eh, folyamat, és az új program keretén belül is modern megoldásokat akarunk majd alkalmazni. Ami a kihívásokat illeti, itt átugrom most ezt a szlájdot, ha megengedik. Eredményorientált megközelítés, ez a mottunk. Teljesítés orientált megközelítés, azaz az eredményeket a kap céljai alapján kell értékelni. Az elnök megkéri az előadót, hogy egy kicsit lassabban beszéljen, ezt a tolmácsok megköszönik. A az intézkedések hatékonyságát és a kifizetések hatékonyságát mindenképpen biztosítani kell. Ez a cél is nagyon tetszik nekünk. Szeretnénk, hogyha megvalósulhatnának a beruházások, minél előnyösebb minél nagyobb előnyökkel járjanak a beruházások. Az eredmény orientált megközelítést. Nyilvánvalóan, hogy jónak kell tekinteni, célzottan kell az intézkedéseket megtenni, a forrásokat oda vinni, ahol arra tényleg szükség van, és ahol a legjobban hasznosulnak, és a legjobb eredményeket hozzák. Meghatározott kritériumok alapján dolgozunk, létezik egy modell, de szeretnénk persze eljutni a minél több kedvezményezethez, de sokszor végül is nem tudjuk, hogy érkezik-e majd elég pályázat, vagy esetleg változnak a körülmények, a feltételek egy adott időszakon belül, és hogy valóban a, a legjobb, az azt leginkább megérdemlők kapják-e a, a támogatásokat. Azért a helyben talán nem mindig olyan reakciókat látunk, amit ben, amire számítottunk. De végül is az is nagyon fontos, hogy elfogjanak a források, hogy kihasználják a támogatásokat, legyen elég pályázat. A célokat tehát összességében azt mutatom, hogy támogatjuk az új megközelítés kapcsán. A rugalmasság eh, nyilvánvalóan üdvözlendő, eh, a, az, hogy meg kell, ki kell választani a megfelelő intervenciókat hozzáigazodva a struktúrákhoz, eh, ez mindez majd javítani fogja a teljesítést, és ez lehetővé teszi, hogy nemzeti szint szinten a, kerüljenek a definíciók megalkotása, például arról, hogy mi a mezőgazdasági tevékenység, termelőeszközök, támogatható földterület, fiatal gazda, Ezeket de definiálni kell, mégpedig tagállami szinten azért, mert eltérőek a, eltérő a helyzet a tagállamokban, tehát eltérő nemzeti definícióra van szükség, hogy mi az, egy támogatható földterület. Hogy ez, erről már az előbb is beszéltem. A megfelelő ellenőrzés, szankciók, ez is lényeges. Elég, elég sok a sajátossággal rendelkezik a mezőgazdaságunk. Azt hiszem, hogy mindig a szükséglet határozza meg, határoz meg azért sok mindent. És az utolsó szlájdhoz érkeztem. Kihívások a kifizető ügynökségünk számára, ugye a digitalizációt nem tudjuk kikerülni, már készülünk erre, 2021-től kezdve akarunk áttérni a teljesen digitalizált munkavégzésre, ezt, ezt, muszáj megtennünk. Stratégiánk, már egy ideje új technológiát alkalmazunk, például műholdas képeket, de ezt is szeretnénk tovább kiépíteni, a, azután növényekkel kapcsolatos kutatás, a növények beazonosítása, a asszája kapcsolatos ismeretek növelése, ezek mind nagyon fontos intézkedések. Azután itt van az új jelentés tételi rendszer, az új indikátorok kérdése. Ezzel kapcsolatban és már működik egy központi adatbázis, amiben össze vezetik, az, amiben bekerülnek az adatok, és egy, ez lehetővé teszi a holisztikus jelentéskészítést és még pontosabb tájékoztatást. akkor meg is adom a szót rögtön Ribeiro úrnak, például Ribeiro úr portugál kifizető ügynökségnek az elnöke mezőgazdaság és a halászat területén tessék. Bom dia, e antes mais muito obrigado. Jó napot kívánok, köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni, hogy meghívtak a mai napom. Ez egy rendkívül fontos kérdés. Jelenleg a kap történetében fontos időszakot élünk meg. Biztos vagyok abban is, hogy ez a szakbizottság pontosan tudja, hogy a korábbi kap hoz képest nagyon nagy változások lesznek a megközelítés tekintetében, a kifizetésekkel kapcsolatban. Ennek vannak pozitív aspektusai is, és ahogyan a kolléga is elmondta, ez egy jó modell a mi véleményünk szerint. Ezután pedig fontos ez új megoldásokat kínálni, mert tudjuk, hogy szükséges lesz az is, hogy egyre inkább odafigyeljünk arra, hogy hogyan költjük el a pénzt. Most inkább az eredményekre próbálunk koncentrálni, miközben korábban a költségeket figyeltük. Ez nagyon fontos, mert tudjuk, hogy ez az európai stratégia szempontjából, a gazdák szempontjából és az adófizetők szempontjából is egyaránt fontos. Természetesen egyértelmű, hogy meg kell hallgatni a az összes érintett felett. Tudjuk azt is, hogy itt azért vannak olyan kifizetéssel kapcsolatos kérdések, amelyeket mindenképpen figyelembe kell vennünk, számunkra. Igen, fontos, talán még a korábbiakhoz képest is sokkal fontosabb az, hogy ezeket a kérdéseket helyesen kezeljük. Gyakorlatilag sokszor felmerült az a gyanú, hogy visszaélések vannak, de ez nem igaz. A közvélemény az újságok, a média és a külső megfigyelők is igen gyakran felvetik azt, hogy, vannak, hogy visszaélések vannak. Ugyanakkor mi azt is látjuk, hogy a probléma az inkább abban ragadható meg, hogy nincsen elég hozzáadott érték, tehát számunkra sokkal fontosabb az, hogy az eredmények önmagukért beszéljenek. Az Európai Unióban nagyon gyakran mi azt látjuk, hogy kialakulhatnak olyan helyzetek, amelyekben igen, ugyan szabályszerű az, ami történik, de mégis a, az er, a remélt eredmény nem valósul meg. Ezért gondoljuk azt, hogy az eredményorientált megközelítés sokkal pozitívabb, de ahhoz, hogy ez is kifejtse a hozzáfűzött reményeket, ehhez bizonyos feltételeknek is meg kell felelni. Én azt gondolom, hogy itt néhány megjegyzést mindenképpen engedjenek meg. Először is fontos a hatékony egyszerűsítés. Tudjuk, hogy ez miért fontos hiszen nagyon gyakran a kedvezményezettek nagyon nehezen tudnak a szabályoknak megfelelni, és egyébként igen gyakran túlzott elvárások vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell megfelelni az elvárásoknak. Gyakran a visszaéléseket hangsúlyozók azzal érvelnek, hogy az Európai Számvevőszék is azt látja, hogy a problémák gyökerénél azt találjuk, hogy az egyes pillérbe tartozó intézkedések tulajdonképpen irrelevánsá válnak a kettes pillérhez képest. Az első pillérben gyakorlatilag nincsen társfinanszírozás, ez 100%-ban közösségi finanszírozású, miközben a kettes pillér az unió és a tagállamok közös társfinanszírozásában valósul meg. Úgyhogy ez is gyakorlatilag része azoknak a különbségeknek, amelyek már léteznek, és fontos lenne a szabályokat követve egy egyszerűbb rendszert létrehozni. Nem szabad, hogy túl bonyolult legyen a rendszer a második pillérben, a kedvezményezettek, illetve a gazdák számára. Tehát ez sokkal bonyolultabb, mint az egyes pilléres eljárás. Aztán van egy másik probléma, amivel szintén elég gyakran kell foglalkoznunk. Ez pedig nem más, mint a szubszidiaritás. Hogyha még magasabb szintű szubszidiaritást vezetünk be, akkor az tulajdonképpen a kap újra nemzeti kézbe adása lenne, tehát ezt mi nem szeretnénk, ez az, amit a kollégák is támogatnak. Mi egy olyan szubszidiaritást szeretnénk, amely stratégiai értelemben is világos célok mentén valósul meg, amelyeket az Európai Unió kitűzött maga elé, és amelyeket a szubszidiaritás elvének betartása mellett valósít meg. Itt nem csak annyiról van szó, hogy pontosan hogyan is értjük mindezt, hanem itt igaziból olyan célokat tudunk adni nagyon különböző régiók kezébe, amelyeket osztanak ezek a régiók, és olyan javaslatokat tudunk megfogalmazni, amelyek nagyon különböző helyzetekben is alkalmazhatók. Például Portugáliában nem probléma a nagy ö, iparosodott vagy ipari méretű termelés, biztos vagyok benne, hogy ezt önök is tudják, ismerik a helyzetet. Kisebb országokban más a helyzet, mint nagyobb országokban. Nálunk majdnem 800 ezer kedvezményezette van a közös agrárpolitikának, és hát rengetegen profitálnak a kapból. Itt egy olyan struktúrált gazdálkodási ágazatról van szó, ami elképzelhető, hogy teljesen máshogy néz ki máshol. Természetesen másoknak másfajta megközelítést kellene alkalmaznia, és amikor megvizsgáljuk azt, hogy milyen előnyökkel jár mindez, és hogy hogy néznek ki az administratív aspektusok, hát akkor ezt figyelembe kell venni. Az új modellben világosan kiderül, hogy a célok azok, amik meghatározzák, tehát a teljesítmény és a célok azok, amik meghatározzák és áthatják az egész eljárást folyamatot. Egyszerűsítés, vidékfejlesztés, társfinanszírozás, de ez a fajta társfinanszírozás, ez a kézzelfogható eredmények mentén valósul meg. Fontos ezen kívül az egyszerű ellenőrzési lehetőség is, tehát például a termelékenység megvizsgálása. Ezen keresztül szerintünk sokkal egyszerűbbé válik a helyzet, és talán motiváló is, motiváló is mindez azok számára, akik részt vesznek a folyamodban. A rendszerek, amikor automatizáltak, akkor bizonyos helyzetek ellenőrzését a szabályok alapján végzik el, tulajdonképpen egy digitális ellenőrzésről beszélünk, és hát világos, hogy ez a fajta digitalizáció, ez vegyes eredményekkel jár. de hát ez az interoperabilitás szempontjából is megvizsgálandó. Mindenképpen a, az adatok megbízhatóságát védenünk kell, és ugyanakkor az ilyenfajta problémákban is, problémákra is meg kell találni a megoldást az interoperabilitás a jövőben teljes mértékig működőképes lesz. Most majd megpróbálom lezárni a felszólalásomat, és annyit mondanék még ezzel kapcsolatban el, hogy ez a fajta megközelítésbeli változás szükséges, mert így olcsóbb lesz, hatékonyabb lesz a rendszer, és ezen keresztül biztosítani tudjuk azt, hogy a lehető legjobbkor, legjobb helyen költjük el a pénzt, hasznos lesz mindez, és kézzelfogható eredményekkel tudunk majd szolgálni azok számára is, akik egyszerűbb rendszert szeretnének látni, és mérhetőbb célokat szeretnének látni. Itt le is zárnám a felszólalásomat, és azt gondolom, hogy ebben az egyik legfontosabb gondolat az arra vonatkozik, hogy Portugália szempontjából mindenképp szükséges volt ez a fajta váltás. Ebbe az irányba kell elmozdulnunk, és szerintem ez az egyetlen lehetőség a kap előtt. Köszönjük szépen Riberő úrnak, most pedig akkor regionális kifizető ügynökségek kerülnek sorálatos Fabrizio Stella úr, Venécia tartomány fizetőügynökségének igazgatója, tessék öni a szó. Grazie. Köszönöm szépen. Kedves elnök úr, köszönöm szépen mindenkinek, aki ma itt van. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy a kifizető ügynökséget én képviselhetem a mai napon. És szeretném elmagyarázni, hogy milyen szerepet is kapunk Veneto megyén belül a feladatunk kifejtéséhez, és hogy néz ki a struktúra, amelyben dolgozunk. Először is egy nagyon heterogén régióról beszélünk, területi szempontból vannak hegyvidéki területek, ugye a dolomitokra gondolok konkrétan, ahol nagyon fontos a pásztorkodás és az erdőgazdálkodás, a fakitermelés, nagyon jó minőségű fáról beszélünk itt. Aztán vannak legelőink, és nagy hagyománya van az állattartásnak is. Aztán itt vannak a dombvidékek, 97 ezer hektár szőlő, a Vápolicella, a Gardató ig terjedő vidéken termelik ezt, és aztán itt vannak az UNESCO, a világörökség részébe tartozó területek, és van Alföldünk is, ahol a zöldséggyümölcs termesztéstől kezdve a legfontosabb gabonákon, rizstermelésen keresztül szinte minden megvan. Alma, körte, barack, kivi, mindenfélét termelünk, 19 ezer hektáron. És aztán itt van a Trevizói Radicchio nevezetű salátafajta, ami egy különlegesség. A mi kifizető ügynökségünk a Veneto tartomány alatt működik, közpénzeket kezelünk, és az olasz állami szervekre vonatkozó szabályok mentén dolgozunk, és a regionális autonóm vezetőség ellenőrzi a tevékenységeinket. 2001-ben kezdtük meg a működésünket, és akkor kezdtük meg a kifizetési tevékenységünket is a mezőgazdasági minisztérium által ránk hárított feladatok között. A volt regionális ellenőrző szerveket tömörítették a mi szervezetünkbe. Gyakorlatilag minden, ami a gyakorlati ügyintézésre tartozik, azt a mi ügynökségünk végzi. 2007 óta köztes ügynökség is vagyunk, ez egy újdonság. Újdonság volt számunkra is ügynökségként ez a feladatkör, és ezen felül pedig a regionális operatív programokat is kezeljük, illetve az ipari, kereskedelmi, kézműves, kutatásfejlesztés, szociális lakhatás, közlekedés, tehát rengeteg kérdéskör tartozik a mi feladatkörünk közé. Vannak más funkciónk is a mezőgazdasággal kapcsolatban, illetve a vidékfejlesztéssel kapcsolatban. Hát ugye itt van a szőlőtőkék nyilvántartása, amely rendkívül fontos kérdés Veneto tartományban. Nem olyan régen, talán látták is, másfél évvel ezelőtt Velencében, illetve a környékén is borzasztó esőzések, viharok voltak, természeti katasztrófák, ezzel kapcsolatban is ugye a természeti katasztrófák felmérése mezőgazdasági szempontból és más termelőegységek szempontjából is nekünk kellett ezeket felmérni. És ezen kívül, mint hogyha mindez nem lenne elég, itt van még a volt tejkvóták ügye is, amit szintén nekünk kell kezelnünk. 400-an dolgozunk ebben a az igazgatóságban, hét provinciában dolgozunk egyébként Veneto tartományon belül. 112 ezer cég tartozik alánk, az őket érintő ellenőrzéseket végezzük, tehát gyakorlatilag 800 millió eurós költségvetést kezelünk éves szinten, és hosszú évek óta nagyon jól teljesítünk, a vidékfejlesztési területeken körülbelül 30 ezer cég adta át nekünk a szőlőtőke regiszterűnek a kezelését. Ezt mindezt azért szerettem volna elmondani, hogy pontosan lássák, hogy mivel foglalkozunk. Most nézzük, hogy mit gondolunk a reformról. Készen állunk-e a reform bevezetésére? Nos, ez egy nagyon nehéz választ igénylő kérdést. Hogyha jelenlegi kapot megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy azért a jelenlegi rendszer az bizony hatékony volt, a hiba százalék 3 százalék alatt volt, és Európában jól működött. Az, hogyha egy új modellt akarunk bevezetni, az nagyon komplex kihívásokat jelent, és technológiai, administratív, emberi erőforrás, kompetencia szempontból minden bizonyal sok erőfeszítés kíván majd, és biztos, hogy drágább is lesz legalábbis az elején. Ez így lesz mind a szervezetekre nézve, mind pedig a kedvezményezettekre nézve. Paradigmaváltásról van szó, és időre van szükség ahhoz, hogy ezt át lehessen ültetni. És módszertani változásokra is szükség, van, amelyeket jelenleg úgy vélünk, hogy nagyon nehéz lesz kezelni, mert nem biztos, hogy megvannak a szükséges eszközök a kezünkben ehhez. Tehát az egyik cél az nem csak az, hogy a stratégia által kifejeztett célokat megvalósítsuk, hanem egy megfelelő monitorozó rendszert is kialakítsunk ehhez az új technológiák, az adatok felhasználása az ellenőrzések során eleinte biztos, hogy nagyon nagy beruházást igényel egy olyan informatikai rendszer bevezetése miatt, amely az ellenőrzéseket akár a rendszeren keresztül is lehetővé teszi majd, és nem csak a helyszínen. Nos, ehhez technológiai ellenőrzési rendszerekre, eszközökre van szükség. Ez a digitalizációhoz köthető. Ami pedig a venetói környezetvédelmi adatokat illeti, ezzel kapcsolatban egy integrált rendszert alakítottunk ki, és ezt megint csak hozzá kellene illeszteni az új modellhez. Ezen kívül van itt egy az információs rendszer, amelyet gyakorlatilag mindenki használ. Most már vannak kondicionalitáshoz köthető a applikációk, amelyeknek köszönhetően le lehet rövidíteni a kondicionalitás ellenőrzéseket a helyszínen. Tableteket alkalmazunk, és megfelelő applikációkat, amelyeken keresztül a kondicionalitást ellenőrizni lehet, és ezeket pedig a jövőben a vidékfejlesztési uh, tervben foglaltakhoz kell majd hozzáigazítani. Ami a cégeinket illeti, itt is applikációkat fejlesztettünk ki, amelyek integráltak az ügynökség adatbázisába, tehát a megfelelő fotók alapján tudjuk elvégezni a napra készítételt a kataszterben is. Egyébként a mi ügynökségünk drónokat is alkalmaz, ezzel egyedülállóak vagyunk Olaszországban. Egyébként ezeket a nemzetközi ö, légi közlekedési szervezet is elfogadott. Egyébként én magam is habilitált drónvezető vagyok. És állandóan napra készé kell tennünk a rendszerünket, szatellit, a Kopernikus szatellithez kapcsolódunk, és ezek lehetővé teszik azt, hogy az ellenőrzéseket megfelelően tudjuk kezelni. A 2018-as ellenőrzésekkel kapcsolatban a radar szenzorokat is alkalmazunk a Kopernikus rendszeren belül. Zája regionális elnök megbízott engem azzal, hogy a sürgősségi helyzetet a természeti katasztrófa kapcsán vezessem, és ott egy GIS rendszer nevű rendszert alkalmaztunk, megvizsgáltuk azt, hogy melyek a vihar által leginkább érintett települések, és helyi szinten szatellit fotókkal a különböző erdei felvételeket egymással összehasonlítva mértük fel az okozott károkat, vagy megtörtént károkat. Nagyon sok projektet egyébként 2015-től fogva a Szaloniki konferencia értelmében nemzetközi szinten is megosztjuk, tehát más tagállamok kifizető ügynökségeivel is vannak közös projektjeink, amelyeket egyébként az OLAF is finanszíroz, nagyon fontos az, hogy a technikai és kutatási ügynökségek is egymással meg tudják osztani bevált gyakorlataikat. Mi úgy gondoljuk, hogy az AVEPA-ban összegyűlt tapasztalatainkat a jövőbeli kaphoz is hozzá kell igazítanunk, de az biztos, hogy hatalmas erőfeszítésekre van szükség a bizottság részéről, épp úgy, mint a tagállamok részéről, vagy helyi szinten, az ellenőrzési rendszerek napra készítételére. Igen komplex a kérdéskör, a bonyolult megfigyelő rendszereinken keresztül automatikus meg ellenőrzéseket lehet végezni, de olyan komplex adathalmazzal kell megdolgoznunk, amihez algoritmusok alkalmazásán keresztül lehet csak az információt megfelelőképpen feldolgozni. És végül pedig annyit mondanék még el, hogy a hatékony egyszerűsítés érdekében az egyik lehetséges eszköz az az, hogy alkalmazzuk az egyszerűsítési eszközeinket. Egy, egy másik egyszerűsítés pedig a GIS rendszeren keresztül elképzelhető. Tehát gyakorlatilag itt nem csak a termélt mennyiség, hanem a minőség kellene, hogy vezéreljen bennünket, és egy ilyen smart és felhasználóbarát rendszeren keresztül kellene ezeket a cégeket premizálni. Köszönöm. Um, uh, Köszönöm szépen, és akkor még egyszer kérném az előadókat, hogy lehetőleg lassabban beszélnek. Tudom, hogy nagyon sok információt szeretnének megosztani velünk, de a fordítók, a tolmácsok érdekében egy kicsit lassítsan. És akkor most megadnám a szót Florian Gibis úrnak, Baden-Württemberg tartomány, eh, pénzügyi ügynökségének, kifizető ügynökségének eh, vezetője, aki meglátják, ugyanabban a dialektusban beszél, mint én, de igyekszik majd érthető hódolcsot használni. Kedves elnökök, kedves képviselők, kedves Norbert, kedves kollégák, a különböző kifizetőnökségektől, hölgyeim és uraim! Amit láthatják, kifizető ügynökségként van ám igényünk arra, hogy egy kicsit a mi látásmódunkat, a mi oldalunkról is megmutassuk azt, hogy hogyan működik ez a rendszer, és akkor a Baden-Württembergi fizető ügynökség nevében szeretnék itt beszélni, és egyébként a, a 13 további németországi kifizető ügynökség képviseletében és a kollégáim képviseletében is nagyon szeretnénk, hogyha a véleményünket, a, az észrevételeinket hallanák és figyelembe vennék. A Baden-Württembergi kifizető ügynökség tehát 13 németországi kifizető ügynökségnek egyike. Itt Baden-Württembergben a kétharmada az üzemeknek csak melléktevékenységét folytat mezőgazdasági tevékenységet, azaz kisebb méretű üzemekről van szó, és a különböző földrajzi lehetőségeknek megfelelően eltérőek az igények is és a Németországban alapvetően például az északi tartományokban egész más földrajzi jellegzetességekkel szembenézve, mint délen Bajorországban, vagy nálunk Baden-Württembergbe. Láttuk, hogy nagyon komoly vita folyt itt a, a, a mezőgazdasági területén történő változásokkal, reformokkal, az előző eszmecserén is láthattuk a sok kérdés által, hogy milyen intenzívan mérnek el a témában. Fontos, hogy itt a teljesítés és a kifizetés is a szempontok között szerepeljen, hiszen egy ambiciózus agrárpolitika csak akkor működőképes, hogyha megvalósítható, és az administratív rendszer is mögötte áll, és valóban megtörténnek a konkrét lépések és kifizetések, így tud ez működni. Itt nagyon jó kezdeményezésekről hallhatunk, például a Venétó tartományból a kollégám nagyon jó új elgondolásokat osztott meg, és ahogy a másik két kolléga is, én is így nagyon pozitív hozzáállással érkeztem ide, de azért szeretnék beszámolni azokról a kívásokról is, ahol bizony azért aggodalmal tekintünk a jövőbe. Például az egyik legfontosabb pont, amely minket érdek, ami minket különösen érdekel, ebben a kap körüli vitából, különösen Németországban, az a regionalitás figyelembe vétele. A második pillére a kapnak ugye Németországban teljes mértékben tartományi hatáskörbe tartozik. Az egyes pillér egészen másképp néz ki, de az első pillérben is a megvalósítás, az igazgatási megvalósítása, irányítása a dolgoknak a tartományok kezében van hogyha itt a szabályozás esetében azt szeretnék, hogyha valamennyi tagállam számára egyformán legyenek érvényben, akkor azért meglátják, hogy mennyire, vagy megértik, mennyire nehéz ez, hogyha egy országon belül is nagyon nagy a regionális különbség, illetve a regionális hatáskörök is betartandók. Tehát fontos itt, hogy egységesítsünk, de ugyanakkor figyelme kell tudni venni a regionális sajátosságokat. Éppen ezért nekünk a nemzeti stratégiai tervekben rendkívül fontos, hogy továbbra is megvalósulhasson a regionalitás, és különösen a második pillér keretén belül erre van is lehetőség. A, a közös programkialakítás és az egyeztetés a tartományokkal teszik lehetővé a jó működést és a megfelelő informatikai infrastruktúra fejlesztése az, ami szintén szükséges a munkánkhoz. Fontos az, hogy ami tartományi szinten létrejön, az összeegyeztethető legyen a, egymással, tehát a tartományok között. Itt valóban a, a, a, szeretnénk megértést kérni, Szeretnénk, ha megértenék, hogy Németország miért kíván egyedüli tagállamként két éves átmeneti időszakot. Azért, mert vannak nehézségeink abban, hogy kialakítsuk annak a módszertanát, hogy egy egységes rendszerbe csatornázzuk be a tartományi modelleket. Aztán a monitoring természetesen ez a jövőbeli modell érdekel, bennünket, de azért fontos, hogy kritikus szemmel megvizsgáljuk a jelenleg érvényben lévő monitorozási rendszert, és fontos, hogy ez kötelező érvényű legyen, de emellett a közigazgatás és az ellenőrzési rendszerek e, tudják ezt integrálni, és tudják alkalmazni a gyakorlatban. És a monitorozás bármennyire is fontos, mindenképpen össze kell, hogy hangolódjon a regionális e, szempontokkal, és a számunkra a regionalitás monitoring szempontjából azt jelenti, hogy a monitorozási rendszernek kell annyi rugalmasságot mutatnia, hogy a regionális sajátosságokat figyelembe tudja venni. Hogyha fekete erdőben például um, ellenőrző felvételket, légi felvételket kívánnak készíteni, akkor ez lehet, hogy nehezebb lesz nálunk, vagy az alpesi régiókban is, mint más egyszerűbb földrajzi körülmények között. Tehát itt technikai lehetőségek is még különbözők lehetnek, illetve az infrastruktúra, az informatika tekintetében itt még fejleszteni kell sok mindent. Mi itt a, a fokozott ellenőrezhetőség szempontjából még látunk itt hiányosságokat az ökorendszerek, vagy a baseline követelmények ellenőrzése tekintetében azért szükség van a megfelelő rendszerekre, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Fontos, hogy vannak elemek, amelyek fakultatívak, tehát nem minden kötelező érvényel ellenőrzendő. Hát a, akkor térünk rá a jövőbeli monitoring és uh, irányítási irányítási rendszerre. Nem akarjuk megkérdőjelezni azt, hogy teljesítmény alapú legyen ez. Itt a kollégák már említették a pozitív elemeit vagy szempontjának a teljesítési modellnek, de azért a kifizető ünnepségek számára ez új helyzetet teremt, és erről szeretnék most beszámolni, hiszen az a kötelezettségünk a jövőben, hogy eredmények, teljesítmények tükrében ö, ö, értékeljük a a, te, a, a támogathatóságot, a kifizetéseket. Így nézne ki az új modell, de az administratív infrastruktúránkba ezt először még integrálni kell. Aztán a, már az alapjogi aktusok is meg kötik a kezünket, hogy hogyan is nézzenek ki az ellenőrzési rendszerek a tagállam és a tartományi szinteken. Sokat hallottunk arról, hogy egyszerűsíteni kívánják az ellenőrzés és az irányítási rendszereket, de ezzel kapcsolatban azért mi elég szkeptikusak vagyunk. Látjuk a lehetőséget arra, hogy kiigazítsunk bizonyos dolgokat a nemzeti szabályozás tekintetében is. Vannak erre lehetőségek. Természetesen ismerik az uniós szabályokat és a, a nemzeti szabályozást is, de az ellenőrzési szinten azért az lenne a cél, hogyha az ellenőrzés szintje megmaradna, e, és, és nem alakulnak ki egy versengés a leginkább leegyszerűsített rendszerekért és infrastruktúrákért, hanem azért a színvonala, a szintje az ellenőrzéseknek jó lenne, hogyha megmaradna. Tehát az ellenőrzési feltételeket jó lenne, hogyha magas szinten tartanánk, és tulajdonképpen Ugyanakkor, hogyha a jelenlegi magas szintű ellenőrzéshez pluszban jönne a teljesítmény ellenőrzés, ez rendkívül módon leterhelni az irányító és kifizető hatóságokat. Ami kevés, ami kevésbé eredményes, tehát amelyek ellenőrzés kevés eredménye, vagy valóban konstruktív eredménnyel kecsegtet, ott azért lehet, hogy érdemes lenne valóban az ellenőrzési terheket leépíteni, bár nem Württembergben is vannak ilyen elemek, amelyeket ellenőrzünk nagyon nagy felhajtással, de végsősorban nagy eredményre nem vezet. Aztán, ami az egységes összegű támogatásokat illeti, természetesen fontosak ezek az általányösszegű, vagy az, az egységenkénti egységesített kifizetések, ezek fontosak lehetnek, de nekünk is erre fel kell készülnünk, hogy átálljunk erre a rendszerre. Fontos, hogy érthető módon és indokolt módon legyen meghatározva a különb, az általány összeg, amelyet egységenként ki kell fizetni, ha itt nagyon leegyszerűsítünk, akkor lehet, hogy óriási mennyiségben növekszik meg majd az igény az egységenkénti általány összegű kifizetésekre, és itt nehéz lesz ezt ellenőrizni, ezeket a kifizetéseket nagyon nagy erőfeszítésekkel tudnánk aztán csak ellenőrizni. Tehát ezt is át kell gondolni. Az általány összegek tekintetében nem szeretnénk ez ahhoz vezetne, hogyha a regionálitás elveszne itt az egységesítés örvén, a nemzeti stratégiai tervekben jó lenne, hogy továbbra is érvényt szerezhetnénk a regionális sajátosságoknak. Most pedig zárásképpen szeretnék még egyszer köszönetet mondani. Remélem sikerült beszámolnom azokról a pontokról, amelyek számunkra a nehézséget jelentenek, és várom a termékeny gyümölcsöző ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, köszönöm az előadóknak ezt a prezentációkat, és akkor most a hozzászóló közül Paulo de Castro kért először szót. Köszönöm szépen, elnézést kérek, mert nem fogom tudni megvárni a választ, mert el kell mennem a repülő indul. Még egyszer szeretném megköszönni minden négy felszólalónak az előadását, de ezt a legutolsót, ez különösen. Ez a mostani javaslattal kapcsolatos probléma tulajdonképpen arra vonatkozik, hogy hát megváltoznak a viszonyok Brüsszel és a régiók között. Gyakorlatilag el akarják vágni ezt az összeköttetést, és én ezzel kapcsolatban nagyon kritikus vagyok, mert azt gondolom, hogy ez egy nemzeti kézbe visszaadása az ügynek, és gyakorlatilag egyrésztről a tagállamok kapják meg a felelősséget, de ugyanakkor a régióktól elvesznek felelősségi köröket, és az államok kezében összpontosul ismét minden. Úgyhogy Stellának és a többieknek is a következő provokatív kérdésem lenne, hogyha ez a reform sikeres lesz, akkor mi értelme volt az egész regionális kifizetési rendszernek, hálózatnak a megvalósításának, hogyha nemzeti szinten történnek majd a döntések. Persze biztos, hogy lesznek mit, azért a landerekkel vagy a régiókkal valamiféle kapcsolatok, de mégiscsak ezt hogyan képzelik el, hogy nem képe, hogy leszünk képesek arra, hogy visszafordítsuk az idő kerekét? Köszönöm szépen, akkor Péter Járnak adná meg most a szót két percben. Csak két perc, hát akkor kezdem a következtetésemmel az értékelésen, nem is remélem, hogy a kérdéseimet mind fel tudom sorolni. Nagyon fontos időszakhoz értünk az, hogy a kapreform jól vagy rosszul sikerül, az mindig a kifizető ügynökségeknél is dől el, velük találkozik elsőként a gazda, hogyha a reform sikeres, akkor ott kell sikeresnek lennie. Tehát, hogyha az a legalsóbb szinteken nem működik a dolog, akkor nem ért az egész semmit sem. Egyelőre még a törvényalkotási folyamat zajlik, mi képviselőként nagyon örülünk, hogyha ők, önök felhívják a figyelmünket bizonyos dolgokra, megfogalmazásokra, a regionalizáció például e, esetében minden frakciónál örömmel, teljes mezzelséggel e, támogatni fogják ezt, szeretnénk ezt elérni e, és hogyha még itt ki kell valamit igazítani, azt mondják, akkor meg is tesszük ezt. Örülök, hogy minden kifizetőügynökségnek a képviselője azt mondta, hogy látják a lehetőségeket, az az új modellben a reformem, de hogy fontos az egyszerűsítés. A bürokrácia leépítése nyilvánvalóan fontos, hogy önöknél, a kifizetődnökségnél és a gazdáknál megjelenjen. Egy átmeneti időszakot ö, szeretnénk ugye bevezetni, itt még vitás, hogy egy vagy két évre, de pont azért mindenképpen be lesz ez vezetve, hogy egyáltalán beletanuljanak, kialakítsák a rendszert, és akár ilyen módon is eszmét cserélnek, tapasztalatot cserélnek. Fontos, hogy a legegyszerűbb, legkevésbé bürokratikus rendszer alakuljon ki, amely mindenki számára működőképes. Ha Olaszországnak, Németországnak, Portugáliának is jó benyomása van erről, ak- akkor ez nagyszerű, és igen, fontos, hogy itt megvalósuljon a véleménycsere az egyszerűsítéssel kapcsolatban, és fontos, hogyha felhívják a figyelmet arra, hogy hol van szükség nagyobb toleranciára, hol kell pontosítani, pontosabban fogalmazni a hektárok, a hektár összegek tekintetében mondjuk kiigazítani valamit, de ezek csak példák. Köszönöm szépen. Um, Ulrike Müller. Köszönöm szépen, Regina Müller. Valamennyiüknek nagyon köszönöm az előadásokat. Nem akarom megismételni azt, amit jár kollégám már elmondott. Lényegében azt tartjuk fontosnak, hogy intenzíven munkálkodjunk egy közös parlamenti állásponton, és hogy erről már az idei év közepén szavazhassunk is, hogy elkezdődhessen a trialógus. Öt horizontális árnyékelődő ülést tartottunk a horizontális témákról, és nagyon konkrét kérdések vetődtek fel, ezért számukra tényleg nagyon fontos az eszmecsere. Ugyanis a 14, 15, 29, 28. cikk különösen fontosak számunkra. De ezekkel kapcsolatban mi talán írásban is kommunikálhatunk, és utólag benyújthatunk kérdéseket. A legfontosabb kérdés az, hogy mik, hol vannak a legnagyobb nehézségek a kifizető ügynökségeknél. Nagyobb rugalmasságra van szükségük az output és a cél indikátorok esetében, ugye a results, az eredmények kapcsán. A kifizető ügynökségek elkészülnek időre, hogy ezzel az új modellel dolgozzanak? Ugye szó volt arról, hogy két év lesz az átmeneti időszak. És önök szerint mekkora szükség van infrastruktúra fejlesztése, forrásokra, személyi, humán erőforrásokra, hiszen itt mérni kell, értékeléseket kell végezni, ez elég bonyolult szerintem, és az egyszerűsítés célja, ugye, ugye az, hogy kevesebb ellenőrzés legyen, ez a kap fő célkitűzése, ezt el lehet érni ezzel a modellel? Ugye általában, és ez fontos, mi valamennyien azt akarjuk, hogy a compliance a performance felé mozduljunk el, vagy erre térjünk át, és nyilvánvaló feltételek kellene környezetvédelem, klíma kapcsán, de hát a célhoz vezető út még nagyon göröngyös. Az első körben akkor meghallgatjuk a válaszokat a négy előadónktól. Novakovszki úrral kezdjük, tehát ugyanabban a sorrendben, mint az előadásokat meghallgattuk. Köszönöm szépen. A harmadik kérdéssel kezdeném, mert ez tényleg nagyon lényegesnek tűnik számomra. Két dolog különösen fontos az új program bevezetésével kapcsolatban. Először is a jogszabályok, másodszorban pedig a digitalizáció, modernizáció, és ezek a legidőigényesebb eh, feladatok is. Ami a célokat és az eredményeket illeti, Számukra itt az a legfontosabb, hogy ezek jól legyenek definiálva, mérhetőek eh, legyenek, eh, és így ezeket eh, tényleg lehet alkalmazni az informatikai rendszerekben, hiszen ezek akkor az indikátorokat automatikusan be tudják olvasni, és készíthetik a jelentéseket. Ami a létszám igényt szükségletet illeti, még nem tudjuk, hogy szükség lesz a létszámnövelésre, de mindenképpen a munkatársaknak képeseknek kell lenni arra, hogy az új távlatokban gondolkozzanak, és az új rendszerben tudjanak dolgozni, és erre készülünk fel. A következő kérdéssel kapcsolatban, ugye a regionalizáció, ezt támogatjuk, nagyon fontosnak tartjuk, és nagyon fontos az is, hogy az egyes régiók sajátosságait jobban figyelembe tudjuk venni. A kondicionalitás is fontos. 10 hektárnál kisebb üzemeket tekintjük kis üzemeknek, Lengyelországban az a helyzet, hogy fennáll a veszélye annak, hogy ők nem tudnak minden felje, feltételt teljesíteni, úgyhogy lehet, kell kivételeket adni a kondicionalitás eh, alól. Statisztikáink eh, szerint eh, mintegy 600 ezer kisüzem tartozik ebbe a kategóriába, tehát a 10 hektárnál kisebb gazdaság, és itt a kondicionalitás költségnövelő hatással is jár, és megnöveli a szükség, az időigényét a programozásnak. Ezért az új programozási időszakokra kapcsolatban ugye felmerül, hogy mennyi legyen az átmeneti idő, és szerintem is szeretnék, ez két év lehetne. Köszönöm szépen, Ribeiro Köszönöm, Először a legegyszerűbb kérdésekkel eh, próbálok válaszolni. Az világos, eh, hogy jobb lenne, ha hosszabb lenne az átmeneti időszak, ezt több kollega elmondta, ez megkönnyíteni a szükséges technológiai módosításokat, hiszen vannak még olyan új technológiákat, amiket eh, még is kell fejleszteni. A technológia energiákat, persze ki kell, hozzá kell igazítani az új rendszerhez, itt sok kiigazításra lesz szükség, és fontos, hogy ne legyen átfedés a két modell között, azaz a teljesítmény, illetve a megfelelés modell, a performance és a compliance modell között nem lehet átfedés. Ez itt van azután az egyszerűsítés kérdése, a, még a cross compliance, a kereszt megfelelés kapcsán a kis gazdaságnak, a kis termelőknek új helyzetekkel szembenézni. És mi is a helyzet Portugáliában? Valószínűleg 50 százaléka több ellenőrzés lesz hogy a rendszerben lévő összes gazdát elérjük. Ez egy nagyon nagy növekedés. Visz, a múltban ugye a cross compliance-t alkalmaztuk, és volt, amikor milyen 160 eurós összegről volt szó, vagy ennyi volt érintett, tehát miért kellene ilyen hatalmas adminisztratív terhet felvállalni az ellenőrzéssel, hogy amikor ilyen bagatell összegekre, még 160 euróról van szó. Tehát ezért is mindenképpen szükség van az ellenőrzés során az egyszerűsítésre, eh, különösen a kis termelők vonatkozásában. A regionalizáció ez Portugália számára nem igazán probléma. Én értem persze, hogy vannak olyan országok, ahol ez tényleg fontos kérdés, Portugália nem ilyen ország három autonóm tartományunk, régiónk van, saját tartományi parlamenttel és kormányjal, de csak egy kifizető ügynökség működik, ezért a regionalizáció számunkra nem igazán releváns kérdés, de hát értem, hogy másút. Viszont igen. Köszönöm szépen, Stella. Úr. Igen, köszönöm a kollégáknak. És a kedves parlamenti képviselőknek is a kérdéseket, és a kritikus megközelítést is, amelyel egyetértek, teljes mértékben egyetértek kifizető ügynökségként, főként a német kolléga által elmondottak fényében is. Attól függetlenül, hogy mi egy nagyon jól működő és igen technológia igen jól ellátott kifizető ügynökség vagyunk. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy az átmenet, ez a paradigmaváltás gyakorlatilag kultúraváltást is jelentene, és biztos, hogy ennek azért meg lesz az ára, úgymond, mind a kifizető ügynökségnél, mind pedig a gazdáknál, mert bizony a költségek növekedni fognak. Tehát minket az aggaszt, hogy a költségek növekedni fognak, és hogy gyakorlatilag, ahogyan De Castro képviselő is elmondta, és a kollégák is ezzel teljes mértékben egyetértenek, hogy itt azért az Európai Unióval való közvetlen kapcsolat az, ami sérül. Ez az, ami hiányozni fog, ez pedig számunkra nagyon fontos lenne, mert ez rengeteg, ebből rengeteget tanultunk, és lehetőséget kaptunk arra, hogy jól végezzük a munkánkat. Mi ezt a lehetőséget megragadtuk, persze természetesen minden egyes régió másként működik, de az biztos, hogy mi akkor is, hogyha készen állnánk teljes mértékben arra, hogy paradigmaváltást hajtsunk végre, én nem tudom, hogy a gazdák erre készen állnak-e, sőt, fogalmazzunk inkább kritikusan. Én azt gondolom, hogy a gazdák egyáltalán nem állnak készen erre, nem, fog, nem lesznek hajlandóak megérteni azt, hogy miért van erre szükség, és hogy gyakorlatilag, legalábbis én a saját régiómról beszélem, ez a rendszer működött, jól működött, miért kell akkor megváltoztatni radikálisan? Tudjuk azt is, hogy minden változás, még akkor is, hogyha a változás pozitív, mindig valamiféle veszteség kialakul. Én nem tudom, hogy az olasz állam ehhez hogy viszonyul, nem is, ennek, ezt nem tudom, mert nem az én hatásköröm. Ugye itt egy ilyen átmeneti időszakot kért az olasz állam is, két évet, ami tényleg nagyon fontos lenne számunkra is. Köszönöm szépen. Utolsó előadónk. csatlakozzom az előttem szólókhoz ezzel a ponttal kapcsolatban. Picastro úr, kérdése regionalizáció nagyon fontos, nem csak azért, mert az alaptörvényükben is benne van, hanem egy ilyen föderális szövetségi berendezkedés országban nagy szerepe van a regionális struktúráknak. A, az Európai Parlament és a bizottság számára is fontos, hogy a kifizető helyeket még inkább bevonják az új modell végrehajtásába. Ez az eredményorientált megközelítést nem kérdőjelezzük meg, sok jó dolgot tartalmaz ez az új modell. És igen, a módosítás, a változtatás érdekében szükséges lépéseket meg fogjuk tenni. Az is világos az új rendelet tervezetekben, hogy végső soron egy jól működő igazgatási és ellenőrzési rendszerre lesz szükség, és a statisztikák azt mutatják, hogy igazából jól működik a rendszer, a minőség, a standardek nem romolhatnak, de vannak olyan pontok, ahol azért kritikus kérdéseket kell feltenni. E, pont a, itt a sárga kártyánál megnéztem, hogy e, mennyi ellenőrzési ráfordításra volt szólt. 1,07 e, millió euró, és a behajtott összeg az 400 volt, tehát ez, ez aránytalan. És ez a pont, ahol azt mondom, hogy itt a tagállamok mozgásterét kell növelni. A regionalizálás a stratégiai tervek kapcsán, tehát fontos, de ezt tudjuk majd kezelni. Ezzel együtt, hogy ez a teljesítési modell, amiről Müller asszony is beszélt, nos, ez természetesen szerintünk is észszerű, és ezt támogatjuk. Más kollégák is felvetetek különböző jelentőségű kérdéseket, különösen ami a kis gazdaságokat illeti, ott azért lehet még több multiplikátoratást elérni és demonstrálni, hogy egy új agrárpolitikával a kis termelőknek segíteni akarunk, nem akarjuk kizárni őket, de azért ellenőrzési lehetőségeket biztosítani kell, tehát ilyenekben gondolkozunk. Köszönöm. Következnek az újabb kérdések. Mindenkinek egy perc áll rendelkezésére. Szánder asszony. Köszönöm szépen a prezentációkat. Én azt hiszem, hogy a kihívás óriási ezzel az új szövegjavaslattal. Két elemre szeretnék én most utalni. Az egyik az egyszerűsítés. Én szerintem itt mindenképpen változásokat, változásokra lehet számítani. Önök a kérdéseinkre nagyon sok választ is adtak. Azt hiszem, hogy az önöket, önöket meghallgatva nem biztos, hogy itt egy tényleges egyszerűsítésről van szó, és hogy jobb lesz-e ettől a gazdáknak, akiknek már amúgy is nagyon nehéz helyzetük van, és rengeteg ellenőrzésnek kell eleget tegyenek. A másik fontos gondolat az az európai szint, amelyet jó lenne megőrizni ebben a modellben, ez pedig csak is akkor valósítható meg, hogyha a nemzeti, az európai és a regionális szint erőteljesen összekapcsolódnak. Ezen kívül pedig fontosan az európai szabályok megvalósítása, ez pedig csak az ellenőrzéseken keresztül képzelhető el. Én egyébként nagyon szorosan kötődöm a konformitáshoz, de itt az európai konformitásról szeretnék beszélni, és engem konkrétan ez az, ami a legjobban érdekel. Egyébként pedig az európai költség elszámoltathatássági rendszert illeti, itt megint csak válaszokat kell adnunk a felvetett kérdésekre, amiket az emberek megfogalmaznak felénk. Egyszerű rendszerre van szükség, és ebben az esetben nem tudom, hogy önök hogyan látják azt, hogy a nemzeti a, költségvetési szervek, illetve a székek megfelelőképpen fogják-e ellenőrizni a helyzetet, vagy inkább kiengedik a kezükből. Engem azért eléggé meglepett az, amit a portugál úr mondott, és a szlájdjában ezt el is olvashattuk, mi úgy gondoltuk, hogy nem lesz itt konformitás ellenőrzés nemzeti szinten. Nos, hát akkor ebben az esetben mégis ki fogja elvégezni a konformitás ellenőrzést? Köszönöm szépen. Nem olyan túl sok a jelentkező, ezért másfél percig beszélett mindenki. Dortmann úr, hát köszönöm ezt a nagyvonalúságot. Nagyon érdekes valóban, hogy olyan felelős személyekkel találkozunk, akik majd végrehajtják azt, amiről mi, dö- mi döntünk. Ami Olaszországot illeti, ott rendkívül komplex a dolgok kezelése a kifizető ügynökségek részéről, mert egyrészt van egy nemzeti ügynökség, amely bizonyos régiókat szolgál ki, és a nagyobb régiók, mint amilyen az önné is, regionális rendszerrel rendelkezik. Hogyha két rendszert megfigyeljük egymás mellett, tehát ezek egymással párhuzamosan vannak, van különbség ön szerint a hatékonyságban? És másrészt pedig az lenne a kérdésem, hogy ez az új modell, amelyet itt most előkészítünk, és amely sokkal inkább a nemzeti szintre épít, tehát a nemzeti stratégiai tervekre. Vajon ez nem jelentene-e nyomást a regionális szintre, vagy ügynökségekre, és elképzelhető, hogy lesz egyfajta nyomásgyakorlás, hogy nemzeti rendszer alakuljon ki, vagy pedig ez a hibrid jelenlegi rendszer fennmaradhat-e? Köszönöm szépen, Flanagan úr. Köszönöm szépen. Egy kérdést szeretnék mindannyiuknak feltenni. Remélem, hogy azonnal tudnak erre válaszolni tulajdonképpen az egyszerűsítés irányába kell elmennünk. Ez az a szó, amit Hogan biztos ezerszer kimondott, de hát ki tudja, lehet, hogy a végén dolog nem lesz egyszerűbb, de azt hiszem, hogy az egyszerűsítés ebben a szakaszban az tényleg a legfontosabb. A lengyel úr említette, lehet, hogy valamit félreértettem, de azt mondta, hogy 11 ezeren dolgoznak a közös agrárpolitika reformján. Nem tudom, hogy mondjuk egy kis országban, mint amilyen Írország, Ugye a mezőgazdaságban összesen 3000-en dolgoznak Írországban, most nyilvánvaló Lengyelország sokkal nagyobb területet kell, hogy kezeljen, de azért itt nagyon túl átitatott ez politikával, és borzasztó sok emberi erőforrást emésztesz fel a kisebb országoknak több segítségre van szüksége is, hiszen ha 11 ezeren dolgoznak el Lengyelországban, nálunk pedig az egész mezőgazdaságban összesen 3 ezeren dolgoznak, hát ez így kihívás. Az olasz előadó elmondta, hogy költségvonzata van az környezetvédelmi intézkedések végrehajtásának. A tapasztalat szerint hány százalékkal nő, nőnének majd a költségek a jelenlegihez képest? Köszönöm szépen! Lucen kollega. Köszönöm, elnök úr. Nagyon jó, hogy sor kerül itt most erre az eszme cserére. Itt Brüsszelben ugye mi találjuk ki a szabályokat, de azután ezeket a mindennapi munkák során kell másoknak végrehajtani, és nagyon jó, hogy ezekkel az emberekkel is most eszmét cserélünk, tehát arról, hogy ezek a szabályok egyáltalán végrehajthatók-e. És én kicsit aggódom a végrehajtás költségei miatt, ezt eh, más kollégák is eh, felvetették, a végrehajtásnak, az ellenőrzésnek mennyi költsége van, tehát költségek nagyon eh, lényegesek. És elég magas a hiba arány, a, elég magasak a végrehajtási költségek. Úgy tűnik, hogy minél több követelményt támasztunk, annál többet kell ellenőrizni, és annál inkább nőnek majd a költségek. És ami az ellenőrzéseket illeti, és itt konkrétan a helyszíni ellenőrzésekre gondolok, ezek drágák, a, nagyon többféle ellenőrök is érkeznek oda a mezőgazdasági szervezetektől, és ez nagyon sok erőfeszítést igényel. Hogyan lehetne kicsit korlátozni, vagy vissza nyesni ezeket a helyszíni ellenőrzéseket. Szó van új technikákról, például műholdas ellenőrzésekről, de itt a konkrét kérdés az az, hogy mikor a szabályrendszert megalkotjuk, akkor ezt már figyelembe kell -e venni, vagy lehet-e venni. De lesznek olyan rendelkezések, ami például kiterjed arra, hogy szatellites műholdas képekkel végezzék az ellenőrzéseket. Köszönöm kollega. Köszönöm. Stella úrhoz szeretném a kérdésemet intézni az ellenőrzéssel kapcsolatban. Ugye itt nagyon jól működnek a dolgok. A következő lenne a kérdésem. Ön szerint ez a modell esetleg más régiókban is alkalmazható lenne-e? Ezt azért is kérdezem, mert nem olyan régen az európai ö, támogatásokkal Szicíliában botrányos visszaélésekre derült sor, de hát máshol is voltak ilyen problémák. Aztán egy másik terület a halászati támogatások. Ön szerint ott, ahol nagyon sok, tehát azon régiókban, ahol a mezőgazdaság mellett a halászat is fontos szerepet játszik, nem lenne értelme annak, hogy a két területet összevonják, úgy, ahogyan ez Venetóban ez megtörténik, illetve Portugáliában is. Köszönöm szépen, Navacsit kollega. Köszönöm mindenkit, köszönöm a nagyon értékes hozzászólásokat az áttekintést arról, hogy hogyan jutunk el egy egyszerűbb vagy nem egyszerűbb kap felé. Konkrét kérdéseket is szeretnék feltenni, lehet, hogy ezzel már vannak tapasztalatok. A igazi, vagy original farmer definíciójára gondolok, itt már az omnibus rendelek kapcsán is ez felmerült. Mi a helyzet most? Amennyire tudom, ellenőreznek bizonyos kritériumokat, mintákat néznek meg, de a támogathatósági kritériumokhoz az egész népességet kell alapul venni, talán Novakovszki úrnak van tapasztalata már erről. Azután egy másik gondolat, miről még a továbbiak során is sokat fogunk beszélni, a táj rendez megőrzés, vagy a, a táj megőrzése, ez a támogathatóság szempontjából milyen kritérium, mennyire fontos kritérium, és ez egyszerűsítheti -e a munkájukat, és csökkenteti a költségeket. Toleré kollega. Köszönöm szépen! Már elég régóta dolgozom a mezőgazdaság területén, és régóta mondják azt, hogy a kap reformjai leegyszerűsítik a gazdák dolgát. Hát ezt sokat hallottuk már, de én egyáltalán nem vagyok erről meggyőződve. Itt most ebben az esetben az egyszerűsítés, ami úgy tűnik, hogy annyira felelkesíti önöket. Nos, ez vajon a bizottság, a tagállamok életét fogja-e meg leegyszerűsíteni, vagy pedig a gazdákét. Sokat beszélünk a digitalizációról, de hát sajnos van olyan, hogy egyáltalán nem működik vidéken sem a telefon, sem a, az internet. mi lesz akkor, hogyha az új modellben azért, mert nem működik a rendszer, nem fogja tudni majd leadni a gazda időben a ö, papírjait. Vajon van-e türelmi idő? Köszönjük szépen, Metsz kolléganak. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. És folyamatosan az a kérdés jár a fejembe, hogy, hogy, hogy eh, mi is áll a mögött, hogy egyszerűsítésről beszélünk. Hogyha több adatot akarunk, nagyobb teljesítményt, akkor ez ellentmond tulajdonképpen az egyszerűsítésnek. Ez nem jelent egyszerűsítés. Itt, itt eh, a technikai műszaki haladást használják indoklásul, hogy azokkal lehet leegyszerűsíteni és hatékonyabbá tenni ezt a rendszert. De kérem, ne beszéljünk egyszerűsítésre, nem ez a célunk, az igazi munkát egyébként nem is a gazdákra rója ez az új modell, hanem a minisztériumokra, a tagállami minisztériumokra, az irányítóhatóságokra, kifizetődnökségekre. Engem az érdekelne, hogy ez a fajta technikai háttér, munka, ez, ez, ez kap-e bármiféle pénzügyi támogatás vagy a közös kutatási szolgálattól, vagy valamelyik főigazgatóságtól kapnak-e informatikai infrastruktúrális támogatást, pénzügyi támogatást, hogy ezeket az eszközöket létrehozzák. És aztán itt van a felszíni talajrétegeknek a kérdése, és a New York Times cikke is aggasztó volt, és ezért felmerül, hogy önök valamilyen módon mérhetik-e a föltulajdon koncentrációját, és hogyha nem, akkor nem hiányzik ez az elem. Ez. A 2018-as statisztikai rendelet értelmében ugye látható az, hogy egy, egy anyavállalat kezében összesen mekkora tulajdon, mekkora földterületek vannak, és kérdés, hogy önök ezt hozzáférnek-e ezekhez az adatokhoz? Pitiári kollégák? Köszönöm szépen, két kérdésem lenne. Az első Stella úrhoz. Ön beszélt egy nagy kockázatról, amely gyakorlatilag a költségek növekedéséhez vezetne az új ellenőrzési rendszeren belül. Miért mondom ezt? A kifizető ügynökségek és a kedvezményes szervezetek szempontjából is növekednének a költségek, és hát ez nem túl jó, mert pont egyszerűsíteni szeretnénk. Akkor engem a többi ügynökség képviselőjének a véleménye érdekelne, hogy önök is úgy látják, hogy ez költségnövekedéshez vezethet, és ha igen, akkor hogy lehetne ezt esetleg elkerülni, hiszen ezt megint a kedvezményezettek fogják megfizetni. Olaszországban voltak nagyon botrányos csalási esetek, 5 millió eurós csalás, azért, mert azt mondták, hogy béreltek olyan földterületeket egyesek, amelyeket igaziból nem béreltek. Ezt egyébként a rendőrségnek köszönhetően derült erre fény, úgyhogy még egyszer köszönjük az ő munkájukat. De nem kellene itt egy komplexebb gondolkodásmódra gondolni, hiszen az előző rendszer gyakorlatilag nagy garanciákat adott, mert nagyon alacsony volt a hiba határ, és nagyon kevés volt az ilyen típusú botrány, amelyre fény derült, úgyhogy ez is érdekelne engem. Köszönöm. Köszönöm szépen ezzel a kérdések végére értünk. A bizottságnak adnám meg az Borhát asszonynak. Azt gondolom, ez most észszerű lenne, hogy aztán a kifizető ügynökségek képviselő arra is reagálhassanak. Borhát asszony, tessék. Köszönöm szépen. Elnök úr, én is szeretnék a bizottság részéről véleményt nyilvánítani és elmondani, hogy ez egy nagyon hasznos eszmecsere a mi szemünkben, és a kifizető természetesen napi szinten kapcsolatban állunk, de nagyon jó, hogy önök is hallják a véleményüket az új teljesítési modellről, mi aktívan figyelünk rájuk, de aktívan figyeltünk rájuk, és együtt működtünk velük már a reform egész folyamatában. Egyre inkább nő a szerepük, de már korábban is, a korábban is e, a javaslatunk kidolgozása során, vagy utána is együttműködtünk velünk, és e, itt, itt nagyon komoly eleme volt a vitának a regionális, nem regionális kérdés, és a javaslat, e, fontos ezt elmondani, a kifizető ügynökségek megtartása, a regionális szintű megtartása mellett kardoskodott, a javaslat ezt irányozza elő, mert úgy gondoljuk, hogy van egy jól működő rendszerünk, a számövőszék is csak meg tudja ezt erősíteni, éppen ezért a kifizető ügynökségeket mi kulcs elemként tartjuk számunk a kap irányítási struktúrájában, akkor is, amikor áttérünk erre a teljesítési madárra. Miért? Azért, mert több mint 20 éve már működik ez a rendszer, jó eredményeket Kína eh, nagyon jó administratív ellenőrzési rendszerekkel foglal, eh, rendelkezők, a, a kifizetések tekintetében is a, a bejövő kérések és kifizetések ellenőrzése, monitorozása is megfelelőképpen működik. Új informatikai infrastruktúrára van eh, szükség, de, de kérdés, hogy a gazdák tudnak-e ezzel együttműködni az új informatikai rendszer, de hát már jelenleg is van egy informatikai rendszer, és nagyon sok gazda most is elektronikusan nyújtja be a kérelmet és az adatát. De én azt gondolom, hogy az irányító struktúrák közül tartsuk meg azt, ami jól működik, azt nem módosítsuk. A, amit egyértelműen mondták egyébként az előadók is, a módosítások mással jelennek meg, ott jelenik meg, hogy a teljesítményre koncentrálunk. Hogy ez egyszerűsítés hozzá magával, mi a bizottság részéről hiszünk ebben, ebben reménykedünk azért is, mert mert Európa szerte egységes szabályokat szeretnénk bevezetni. Igen, a tagállamok maguk határoztatnak majd a támogatatossági kritériumokról, a táj elemek eh, kérdéséről is, de mégis, ha valahol probléma van, akkor arra vannak egységes szabályok, de regionális szinten is, a jövőben is meghatározhatnak bizonyos dolgokat a tagállamok. Van helye az egyszerűsítésnek, de az, hogy minden egységes, az nem biztos, hogy mindenki számára jó, mert lehet, hogy egy adott régióban nem releváns egy-egy olyan dolog, amit viszont meg kell adnia a gazdának. Tehát fontos, hogy itt egységes szabályok legyenek, de nemzeti regionális szinten legyen rugalmasság, és ott igenis van lehetőség arra, hogy regionális szinten a sajátosokat figyelembe vegyék a megvalósítás és az ellenőrzés kapcsán. Ami pedig a digitalizációt és a modernizációt illeti, a bizottság eh, véleménye szerint ez is egyszerűsítést hozhat. Úgy gondoljuk, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel élnünk kell, és amikor műholdas adatokra beszélünk, hát ezek már most is léteznek. A lényeg az, hogy most hasznos, jó módon használjuk a gazdák érdekében használjuk fel ezeket a műholdas adatokat, illetve az irányítás és az ellenőrzési rendszerek is profitáljanak ezekből az adatokból. A monitorozási rendszer mögött ez az elképzelés áll, hogy, hogy ezek úgy kell működni, hogy a gazdák is nyerjenek ezáltal, nekik is könnyebb és egyszerűbb legyen a dolguk. És még egy szó talán a regionalizációval kapcsolatban. Amikor van egy kap stratégiai tervünk, akkor a tagállamok is azt mondják, hogy hát jó lenne, ha regionális lehetne ez. De akkor ugye több adatra, részletre van szükség, de az azt jelenti, hogy akkor mindezekről a a szempontokról jelentést kell tenni nemzeti szinten. De mi azt szeretnénk, hogyha regionális lehetőségokat, részleteket is felszerelnek venni a tervekbe, akkor ez lehetőségként jelenjen meg, és ha olyan, ezen a szinten is ellenőrizhetjük a bizottságot, de hogy ne legyen ez kötelező. Én azt gondolom, nagyon sok adat elérhető jelenleg is a tagállamokból a kifizető ügynökségek számára, és a teljesítmény orientált rendszerben javasult indikátorok, azok tulajdonképpen a már most szinte minden tagállamban elérhető adatokon fog alapulni, úgy gondolom, hogy igazán figyelembe vettük azt, hogy mi az, ami már rendelkezésre áll, mi az, ami már jól működik, és, és most ezt szeretnék köszönet mondani a négy vendégünknek, a kifizetődnökségektől, hiszen megmutatkozott az, hogy valóban hatékonyan működő, jól működő kifizető ügynökségek eh, vannak Európában, és végül pedig a teljesítmény rendszerű modell nem pluszban kell, hogy megjelenjen a jelenlegi ellenőrzési rendszerek mellett, mert az az egyszerűsítés és a teher csökkentés ellenében mennek. Köszönjük szépen Polhát asszonynak! És akkor most a zárókör az előadók részéről én azt javaslom, hogy mindenki maximum négy percben foglalja össze, hogy a kérdésekre, a feltett kérdésekre mit válaszolna, illetve ebben a négy percben esetleg reagáljon a bizottság hozzászólására is. Először a lengyel vendégünk kapja meg a szót, Navakovsky úr. Köszönöm, remélem sikerül minden kérdésre választ adnom. Szander asszony igen, mindent megteszünk az egyszerűsítésre, hiszen szükségünk van az egyszerűsítésre, az informatikai területtől eltekintve, amelyet még jobban ki akarunk építve, hatékonyabb akarunk használni, a mesterséges intelligenciát is erősíteni akarunk, de ezen felül egyszerűsíteni szeretnénk a folyamat elemzés tekintetében is. meg kell határoznunk azokat a folyamatokat, amelyek az egyes szinteken megjelennek, a kedvezményezettől a kifizetés időpontjáig milyen folyamatok zajlanak, ezeket kell azonosítani, ezeket kell rövidíteni, áramvonalasítani, és a költségcsökkentési lehetőségeket felmérni. Először idő megtakarításra beszélünk, de az erőforrás hatékonyság is megjelenik a szempontok között. ami a közösségi szempontot illeti, hát eh, nem akarunk ettől eltekinteni, csak nagyobb rugalmasságot szeretnénk biztosítani, hogy az intézkedések, eh, a támogatások valóban ott eh, vezessenek célra, ahol az eredmények születnek, ahol van értelme, ahol a teljesítményt tudjuk támogatni, és az ellenőrző hatóságok biztosítom önöket, hogy a, még szigorúban járnak el, és mindenképpen gondoskodnak az egyes programok szabásszerű végrehajtásáról. De hol is beszéltünk hatékony egyszerűsítésről, jogosan merül fel a kérdés, hogy ezt hol valósítatom meg. Egy új szempontra hívnám fel a figyelmet. Eddig központilag dolgoztunk egy-egy intézkedést, és aztán vagy eljutott -e ez a kedvezményezettig, vagy sem. A régiók esetében ugye nem az van, hogy mindenhol mindenben van egy kicsi, hanem vannak nagyon különböző régiók, ahol vannak valóban helyi sajátosságok, és hogyha a politikai intézkedéseket központilag határozták meg, akkor az azt jelentette, hogy egy-egy intézkedésből egy-egy régió inkább profitált, más régiókat viszont nem, nem érintett pozitívan egy adott intézkedés. Tehát itt az lenne a lényeg, hogy valóban jó helyen jó intézkedéseket foganatosítsunk, az egyes régiók sajátosságot szem előtt tartva, senkit sem akarunk kizárni, nem akarunk nagy ö, ipari vállalatokra vagy bizonyos ágazatokra koncentrálni, nem, mi mindenkire szeretnénk kiterjeszteni az intézkedéseket a kis üzemekre, is, akik mondjuk ökológiai szempontból nagyon sokat tehetnek például a biodiverzitás szempontjából. Aztán az is kérdés, hogy a meghozott jogszabályok, intézkedések megvalósíthatók, betarthatók. Nyilván a program bevezetésének első fázisa nehézségeket is hoz majd magával, hiszen most valami egészen új dolog eh, kerül előtérbe, de hát azért van már elegendő tapasztalatunk, hogy egy ilyen változással is meg tudjunk pirkózni. És végső soron itt valóban arról van szó, hogy mérhető teljesítményeket szeretnénk itt látni. Ez az, ami számunkra is elégedettséget jelent, eh, de hát abból, abból szeretnénk kiindulni, hogy a teljesítmények, az eredmények meg fognak születni, láthatóak lesznek, és statisztikailag mérhetők lesznek. Az ellenőrzéssel kapcsolatban is érkeztek érdekes kérdések. Hogyha lenne lehetőség arra, hogy az ellenőrzésektől eltekintsük, hát mi ennek örülnénk is. Tudnánk ezzel együtt élni. Ez nem úgy néz ki, hogyha több ellenőrzés lesz, akkor majd a hiba arány ö, csökkenni fog. Tehát az ellenőrzések csökkentésével nem jelenti azt, hogy több hiba történik, hogy a hiba arány emelkedne. Az a kérdés, hogy mennyi ellenőrzés kell ahhoz, hogy érdemben a hibákat felismerjük. Kérdés, hogy egy mobilos ellenőrző applikáció mennyiben tér el egy helyszín ellenőrzéstől mondjuk. Egy biztosított gazda, aki egy adott biztosítónál biztosítással rendelkezik, amely biztosító mondjuk egy hektárnál kisebb területekre specializálódott, akkor kérdés, hogy ez elegendő bizonyíték arra, hogy egy aktívan mezőgazdasági tevékenységet folytató szeméről van szó. Aztán Fontos elem lesz a tanácsadó szolgálatoknak a felállítása, hogyha valahol technikai probléma merül fel, akkor úgy gondolom, hogy ott segítséget kaphat, és akkor végül még egy szó. A modellt nyilvánvalóan még tovább kell alakítani. Az elemzési modell talán még javításra szorul, de akkor ezzel le is zárnám az eszalasemet. Köszönöm szépen! Hát igen, a kollégák tanulhatnának, hogy hogyan kell röviden, összefoglalva, tömören beszélni, és most tovább is a szót Ribéro úrnak. Nagyon sok kérdést kaptunk, megpróbálok azokra válaszolni, amelyekre még nem érkezett válaszok. Természetesen hatékony egyszerűsítésre van szükség, sok éve beszélünk az egyszerűsítésről, de úgy tűnik ehelyett mindig csak bonyolítjuk tovább a helyzetet, de az új rendszerben megvalósulhat a hatékony egyszerűsítés a nemzeti hatóságok számára és a kedvezményzetek számára Ami a megfelelést, a szabályok betartását illeti, kicsit meglepődtem, azt kell, hogy mondjam, hiszen azok az ország, ahol ennek alacsonyabb az aránya, és például Portugália is a második pillér tekintetében azt látjuk, hogy 65-75 százalékos a megfelelés az első pillérben egyébként, és és, és hát hogyha ezt nézzük, akkor lehet, hogy nem a lényegre fókuszáltunk, nem specifikus célkitűzésekkel dolgoznak a gazdák. Mi egy jó programot dolgoztunk ki pár éve, egy átstruktúrált programot dolgoztunk ki a második pillére is, egyszerűsített költség eh, kiutalással, specifikus ellenőrzések nélkül, és ez volt a legsikeresebb modell az Európai Számvevőszeg és auditálta a bizottság is, és érdekes, hogy az első pillérben nem olyan magas a compliance, a második pillérben viszont sikerült egyszerűsített ellenőrzési rendszerekkel és nagyon komoly eredményeket elértünk. Mi azokat a kifizetéseket támogatjuk, amelyeket aztán hatékonyan használnak fel. Mi specifikus célkötözésekhez kötöttem fizetjük ki a pénzeket, a konkrét földterületekre lebontva, és a mezőgazdaságban dolgozók tudják, hogy fel kell mutatniuk a végén az eredményt, hogyha a támogatás igénybe vették, és a lehető legköltséghatékonyabban, előforrás hatékonyabban kell ezt megtenni. Ezáltal mi nem a költségek növekedését ösztönözzük, hanem valóban fenntartható gazdaságilag, pénzügyileg fenntartható projektek valósulnak meg. Tehát az egyszerűsített irányítás és ellenőrzés ilyen módon nálunk jól működött, sőt jobban működött, a legsikeresebbek ezekkel a modernizált programokkal voltunk a hagyományos első pillérhez képest. Tehát a compliance a megfelelés esetében Portugáliában vannak tehát gondok, ahogy más tagállamokban is valószínűleg, és ezek a Egyébként a, a compliance kapcsolatos problémák nem csak a kifizetésekhez köthetők, hanem más szempontok is szerepet játszanak itt. Tehát, hogyha a támogatást akarunk adni valakinek, akkor azt egész egyszerűen azért adjuk, mert hiszünk abban, hogy a követelményeknek eleget tud tenni, az elendő célokat eléri. Mi hasznos szolgáltatást akarunk nyújtani, és ehhez megfelelő irányítási és ellenőrzési rendszer kell. és nyilvánvalóan folyamatosan ellenőrizni kell a szabályoknak a megfelelés, ami pedig a költségeket illeti. Az egyszerűsítés elején nyilván beruházásokra van szükség, új technológiába, új rendszerekbe kell befektetni, új készségekre, képességekre van szükség, és ennek van költségvonzata. De egy dolog, ha van egy olyan rendszerünk, ahol optimalizálni tudjuk az ellenőrzést, és megint más dolog, hogyha elhagyjuk az ellenőrzést. Az a lényeg, hogy itt most specifikus aspektusok alapján föltasználat, vagy az adott növények alapján, melyeket ott termesztenek, lehet specifikus ellenőrzéseket eszközölni, és mondjuk az is más, hogy hol milyen dokumentumokat vizsgálunk, hogy most pénzügyi költségvetési dokumentumokat vizsgálunk, vagy specifikus célzolt helyszíni ellenőrzéseket végzünk, ez két külön dolog, de a lényeg az, hogy itt célokhoz képes kell a teljesítményt mérnünk, és itt az új szempontok költséghatékonyabb ellenőrzést tesznek majd lehetővé. Pitella úr a következő, aki megkapja a szót. Mm, Köszönöm szépen. Nagyon sok kérdés merült fel, remélem, hogy mindegyikre fel, választ fogok tudni adni, főként azokra, amelyeket konkrétan az olasz képviselők nekem tettek fel. Valóban Olaszországban vannak régiók, Veneto, Toszkána, Emilia Romagna, Piemonte, Trentino Alto Adige, Lombardia, 8 olyan régió van, tehát amelynek saját kifizető ügynöksége van. A többi esetében viszont a többi 13 fennmaradó esetében egy központi kifizető ügynökség végzi a feladatokat, ezt úgy hívják, hogy AGEA. És e fölött van az úgynevezett AGEA koordináció. És ezzel Russzó képviselő kérdésére is választ adok. Mi történik? Nos, hát az a helyzet, hogy azokban az esetekben, ahol nincsen saját kifizető ügynökség, én most csak a tényekről beszélünk, ezeknek az esetekben, ezekben az esetekben azért a teljesítmény is egészen más. Ahol van saját kifejezető ügynökség, ott jobb általában a teljesítmény. Olaszországban Szardénia az, aki nem olyan régen megkapta ezt a szerepet, tehát nagyon sok régió szeretne autonóm módon rendelkezni, mert hát az adatok is azt támasztják alá, hogy a regionális megközelítés jobban működik. Mi valóban? Ha összehasonlítjuk a mi teljesítményünket azzal, hogy, hogy teljesítenek azok a régiók, amelyekben nincs külön kifizető ügynökség, hát akkor egyértelmű a különbség. Én nem tudom, hogy az olasz nemzeti rendszer készen áll-e a paradigmaváltás bevezetésére. Hát mi Veneto régió részéről, vagy tartomány részéről azt kell, hogy mondjam, hogy technológiai értelemben még akár készen is állunk erre mert mi mindig is megpróbáltuk előre látni a dolgokat, de én nem tudom, hogy valóban más ö, kifizető ügynökségek készen állnak erre, vagy sem. Ami a ö, halászatot illető megjegyzést illeti, szerintem ez egy jó lehetőség, egyetértek önnel. Amikor egyszerűsítésről beszélünk, akkor a következőket kell megvizsgálni. A különböző eljárásokat elemezni kell, és utána meg kell tenni a lépése szükséges lépéseket, tehát meg kell vizsgálni azt, hogy ha egyszerűsíteni akarunk, akkor azt hogyan tesszük meg. Az nem feltétlenül jelenti azt, hogy el kell tüntetni valamit, csak egyszerűen könnyedebbé kell tenni a ö, gazdák dolgát. Ugyanakkor, hogyha van egy rendszer, amelyet alkalmaznunk kell, azzal kapcsolatban csak azt tudjuk elérni, hogy a kifizető ügynökség átvállalja a bürokrácia egyik részét, de valaki más fogja akkor el, átvállalni, tehát ebben az esetben a közigazgatási szervek. Nálunk vannak olyan tablet applikációk, amelyek révén el tudjuk magunknak küldetni a biztonságos referenciaértékekkel ellátott fotókat, és akkor nem kell a helyszínre ellátogatni. Ezért mi szatelliteket és az ezek adta lehetőségeket, a technológiát kihasználjuk. De ehhez az kell, hogy a gazdák az analóg rendszerről a digitális rendszerre át kell térjenek, és ezt nem lehet elvárni tőlük, hogy egyedül megtegyék. Ami pedig a csalásokat illeti, tényleg fontos ezeknek a, a megelőzése. Az Olaffal együtt egyébként három projektünk is volt. Ezek nagyon fontosak, mert nem is tudom, hogy ezek mondjuk ilyen fiziológiaiak vagy sem. Egyébként minket is meglepnek, lehet, hogy még további ellenőrzésekre van szükség. Sajnos kevés az idő, remélem, hogy a feltett kérdésekre kimerítően választ tudtam adni. Köszönöm szépen, és akkor végül Florian Gibisnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, hogy szólt. Úgy gondolom, hogy nagyon sok jó ötletet, elgondolást hallhattunk itt ma. És először akkor Szender asszonyhoz fordulnék, úgy gondolom, hogy ez valóban központi fontossága, amit ön említett. Még ha én azt is mondom mindig, hogy egyértelmű váltást szeretnénk most a teljesítmény alapú modellre. Ez nem azt jelenti, hogy a kifizető ügynökség részéről nincs szükség már ellenőrzésre, a támogatatosság ellenőrzésére. Természetesen nekünk is továbbra is ellenőrzünk kell, de itt egy e, egyértelmű váltást szeretnénk. Itt hallhattuk, hogy a kifizetőnökség jó rendszerekkel e, dolgoznak. Ami működik, azt szeretnénk megtartani, de nem akarjuk itt kumulálni a dolgokat, hogy egyik rendszer is, meg másik rendszer is meglegyen, és duplán ellenőrizzünk. Ha most megnézzük az ellenőrzéseket, néha felmerül az, hogy szükség van erre, de valójában azt hiszem, hogy a legtöbb előzős tekintetében inkább az a kérdés, hogy milyen mértékű legyen ez, milyen forrásokkal, milyen módon valósuljon meg az ellenőrzés. Tehát az, hogy valaki támogatást kap egy alapból, az azért úgy gondolom, hogy ö, egyértelműen ellenőrzendő, egyértelmű az, hogy időnként elnéznek hozzá a, az ellenőrző szervek is megnézik, hogy hogyan működnek a dolgok, és nyilván nekünk fontos, hogy milyen ellenőrzési kvótát irányoznak elő számunkra, nekünk mit kell végeznünk, de az az igazság, hogy több ellenőrzés szám szerint több, az nem biztos, hogy jobb eredményt hoz. A lényeg az átláthatóság, és fontos, hogy minden érintett számára elejétől fogva egyértelmű legyen, hogy a tagállam hogy döntött, mennyi, milyen ellenőrzést szeretne végrehajtani. Ami nehézkes számunkra, a visszamenőleges jogszabályváltozás, a kifizető üdegségek számára ezt nehéz aztán eh, kézben tartani. Ez az, ami a legnagyobb nehézséget jelenti számunkra, és lehet, hogy itt túl óvatosak is voltunk. Én, én azt gondolom, hogy itt, itt tényleg nem az egyszerűsítésen kellene, hogy legyen a, a hangsúly, ezért szeretem volna ezt említeni. De továbbra is biztos, hogy fel kell majd keresnünk a gazdákat. Kérdés, hogy hányszor, milyen intenzívan, milyen mértékben kell őket ellenőriznünk. A, a rendszerek továbbfejlesztése úgy gondolom, hogy megfelelő megoldást kínált például az online benyújtás, ez, eh, ez majd szépen egyre inkább tökéletesedik, pozitívan értékeljük az eddigi fejleményeket, és ebbe az irányba kell tovább mennünk és fejlesztenünk. Sok kérdés érkezett, remélem, hogy sikerült mindegyikre reagálnunk. Ja, és most egy kicsit elvesztettem a fonalat. Ami az igazi gazdát, tehát aki valóban mezőgazdasági tevékenységet folytat, hát eh, az omnibus rendeletben azért jóka volt arra, hogy ezt eh, nem vettük be a kritériumok közé. Kérdés, hogy egyáltalán szükség van erre a kritériumra. Részünkről nem, de biztos vannak emellett szóló érvek, és de azért ez óriási ellenőrzési tereket róna a közigazgatási irányító vagy kifizető szervekre. A többi kérdést azt hiszem, hogy megválaszolták a kollégák. Borhát asszony is említett még egy fontos elemet, ez pedig az, hogy a ügynökségek már nagyon sok adattal rendelkeznek. Kérdés, hogy ezek a jó és a hasznos adatok-e, vagy pedig a teljesítmény alapú ellenőrzésén nem más adatokra kellene támaszkodnunk. Borkman asszonynak igaza van, óriási adattömegekkel gazdálkodunk, a regionalitást szeretnénk, akkor nyilván tennünk is kell azért, és a regionális adatokat kell elővennünk, de kérdés, hogy ezekkel az általány összegekkel tudunk-e valamit kezdeni, mert ott talán lenne még mód arra, hogy javítsunk helyzeten, de hát számos-számos ilyen kérdés van még. Egyelőre köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönjük szépen, és akkor ezzel az eszmecsere végére értünk a kifizető ügynökségekkel. Köszönjük szépen a vendégeknek, az előadóknak a hozzászólásokat. Úgy gondolom a következő hetekben, amikor a végleges tárgyalásokra sor kerül, akkor bilaterális kapcsolatokat még fenntarthatjuk, hogy írásban is kommunikáltunk az előadók, az árnyék előadókkal, lesz lehetőség kapcsolatban maradni. Köszönjük, hogy ránk szánták az időt, és az új teljesítési modell kihatásait részletesebben is megvilágították számunkra. Még ülhetnek, két-három perc van már csak hátra, a 17-es naprendi pont, a koordinátorok ajánlásainak engedélyezése, hogyha nincsen ezzel kapcsolatban ellenvetés, akkor ebben a formában ezeket elfogadtuk. 18-as napi rendi pont egyebek, részemről nincsen semmiféle egyéb hozzászólás. Nem, másoktól sincsen? Akkor a következő napi rendi pontok ülése, e, időpontja, e, február 18-án, e, február 17-én, illetve 18-án találkozunk legközelebb. Köszönjük szépen az együttműködést, különösen azoknak, akik a végsőkig kitartottak. Mindenkinek szép hétvégét kívánok, köszönöm.